szót az Európai Tanács elnökének, Donald Tusk parancsoljon. Danke. President. Köszönöm, elnök úr, képviselő hölgyek és urak. Az Európai Tanács legutóbbi ülése nagyon nehéz kérdéseket feszegetett. Bár közös megoldást találtunk, ez ennek még időpróbáját, hiszen az Egyesült Királyságban népszavazás lesz az Európai Uniós tagság folytatásáról. Csak a brit állampolgárok dönthetnek erről, és ők is fognak dönteni. Magunk részéről annyit tehetünk, hogy új megállapodásban egyeztünk meg az Egyesült Királysággal az Európai Unión belül. A 28 állam és kormányfő egyhangulag jóváhagyott egy jogilag kötelező és visszafordíthatatlan megállapodást az Egyesült Királyság részére. Ez megfelel a szerződések előírásainak, és ezt nem lehet semmissé tenni, még a bíróság sem teheti ezt meg. De csak akkor lép hatályba, hogyha a brit nép igennel szavaz a maradásra. Ha ki szeretnének lépni az Európai Unióból a megállapodás érvényét veszti. Úgy alapodtunk meg, hogy ezt úgy tesszük, hogy ez ne sértse az Európai Unió alapvető értékeit, mint például a személyek szabad mozgása, illetve a diszkrimináció tilalma, és eh, nem kívántuk veszélybe sodorni a gazdaság és monetáris unió jövőbeli fejlődését, hogyha volt lett, volna bennem kétsége felől, akkor soha nem tettem volna javaslatot egy ilyen megállapodásra. Sok nehézség ellenére az európai vezetők nem álltak fel eh, megállapodás nélkül a asztaltól, hiszen tudták, hogy mi ennek a tétje, hogy az Egyesült Királyság megmaradjon Európa, az Európai Unióban, illetve a munkaerőpiac szabályozásának biztonsága is kockán forgott. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság elnökének, Juncker úrnak és munkatársainak, akikkel közösen dolgoztuk ki ezt a megoldást. A parlamenti tárgyalók nagyon hatékonyan dolgoztak, nekik is köszönetet szeretnék mondani. Meggyőződésem, hogy az Európai Parlamentet teljesen be kellett vonni ebbe a folyamatba, és emlékszem, hogy Schulz elnökkel milyen sorsfordító tárgyalásokat tartottunk, illetve Ferhofstadt és Verok kollégákkal is. Neki köszönhető, hogy az egész unió érdekét figyelembe veszi a megállapodás. A segítségük nélkül ez a megállapodás nem jöhetett volna létre. Köszönöm még egyszer a hozzájárulásukat. Az Európai Unió várja a brit nép válaszát, döntését. Hogyha a többség ki akar lépni az Európai Unióból, akkor ez így fog történni. Ez örökre nyomot hagy majd Európán, és nyilván ez negatív változás lesz, ez az én személyes véleményem. Cameron miniszterelnök elmondta hétfőn az alsóházban, hogy nem most van itt az ideje annak, hogy megosszuk a nyugatot. Én ezzel tökéletesen egyetértek. Ezért mindent megtettem azért, hogy ezt a kimenetelt elkerüljük. Másrészt, hogyha az Egyesült Királyság maradni kíván, így dönt, akkor remélem, hogy a parlament is azon fog munkálkodni, hogy ez a megállapodás hatályba léphessen, és a jogszabályaink közé kerüljön. Most a migrációs válságról is szeretnék néhány szót szólni. A közös cselekvési tervünk Törökországgal továbbra is prioritás, és mindent meg kell tennünk sikere érdekében. Végső soron ez azt is jelenti, hogy csökkenteni kell a még mindig magas bevándorló számot, és ezt hamar meg kell tenni. Március 7-ére külön tanácskozást hívtunk össze Törökországgal. A vezetők arra összpontosítottak, hogy a válságban konszenzust alakítsunk ki, ennek érdekében először el kell azt kerülni, hogy az A, és C tervek között csatározzunk. Ennek nincsen értelme, hiszen csak megosztja Európát, anélkül, hogy közelebb kerülnénk a megoldáshoz. Ehelyett szintézisre van szükségünk, össze kell fésülnünk a különböző megoldási javaslatokat, csak közös európai átfogó tervvel léphetünk tovább. Az európai válaszlépés nem csak a Brüsszelben hozott döntésekről szól, hanem és sokkal inkább a fővárosokban hozott döntésekről. Ezt el kell fogadnunk. Ugyanakkor arra kell törekednünk, hogy ezek a döntések összehangoltak legyenek. Az Európai Unió mindannyiunk számára az együttműködés lehetőségét adja meg. Végül pedig tiszteletben kell tartanunk azokat a szabályokat és törvényeket, amelyeket közösen fogadtunk el. Ez mind a az áthelyezéssel kapcsolatos döntésekre vonatkozik, mint pedig arra az igényre, hogy fokozatosan térjünk vissza ahhoz a helyzethez, amikor minden Schengen zóna tag a Schengeni határvédelmi kódexet teljes mértékben alkalmazza. Ez időigényes, pénzigényes folyamat lesz, és politikai elkötelezettséget, erőfeszítést igényel. Lesznek olyan országok, amelyek nem tudnak megfelelni a kihívásnak, de Európa segíteni fogja őket, mellettük lesz. Schengen befektetést érdemel, és nem szabad, hogy megengedjük, hogy összeomoljon. Schengen jövője olyas valami, amit nagy hangsúlyjal fognak a vezetők március 7-én megtárgyalni. A szíriai humanitárius segély, illetve az erre vonatkozó adományozói konferencia Londonban sorra került, a kötelezettségvállalások kétharmada Európából érkezett, 3,3 milliárd euróról van szó 2016-ra nézve, minél hamarabb ezt ki is kell fizetni, és erre még rájön a Törökországnak ígért 3 milliárd euró. Ez nem csak ez nem a teljes felelősségünk, hiszen globális felelősséggel is bírunk a G7-es és a G 13-ak is találkozni fognak a közeljövőben. Nem szabad, hogy az erőfeszítéseink zátonyra fussanak, az európai történelemnek talán a legveszélyesebb időszakába lépünk, cselekednünk kell, és én számítok az önök támogatására. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt tanácselnök úr, most pedig a bizottság nevében az elnök Juncker úr kap szót. Tisztelt elnök úr! A brit barátainkkal olyan vitát folytattunk, ami nagyon nehéz volt és sokáig tartott. Nehéz tárgyalások voltak, és végül a 28 tagállammal megmutattuk, hogy Európa képes döntéseket hozni, még akkor is, hogyha különösen nehéz helyzetben vagyunk. Itt szeretnék megemlékezni Tusk elnök úr erényéről, aki hatékonyan és barátian segített az Európai Bizottságot a viták, és az valóban nagyon elegánsan vezette el ezeket az eszmécsereket. Schulz elnök úrról is megemlékeznék, illetve az Európai Parlament serpáiról, úgynevezett serpáiról, akiknek az inspiráció segítsége nélkül nem tudtunk volna ilyen eredményt elérni. Egyesült Királysággal megállapodást megállapodtunk, a brit miniszterelnök a lehető legtöbbet elérte Eh, előtt, amit elérhetett. És a tagállamok a lehető legtöbbet felajánlottak, amit ajánlhattak. Kiegyensúlyozott megállapodás született, amely az Európai Unió fő alapelvét tiszteletben tartja, ugyanakkor eh, figyelembe veszi a az Egyesült Királyság részéről felmerült kéréseket, aggályokat, szempontokat. A brit nép gyakran megmutatta bölcsességét és tanulmányosságot tehát bölcsességről és bátorságról. Biztos ezért örülök annak, hogy sikerült megállapodásra jutni. Amikor a brit választók jóvá hagyják ezt a megállapodást, akkor a megfelelő jogalkotási intézkedéseket is megtesszük, benyújtjuk a tanácsnak és a parlamentnek ezeket a jogalkotási javaslatokat. Természetesen az előző a tanácsülésen a migrációs és menekült ügy is terítéken volt. Nyilván nem került el a figyelmüket az, hogy az Európai Tanács erősítette azt, amit korábban a miniszterek tanácsa már jóváhagyott, és most rajtunk a sor, hogy a jóváhagyott döntéseket megfelelően átültessük a gyakorlatba. Március 7-én ezért egy további tanácsülést szervezünk mm, a török kollégákkal és a 28 tagállammal, hogy feltárjuk annak a módját, hogy hogyan tudjuk a Schengeni jegyzőkönyv teljes körű alkalmazásához eljutni. Az Európai Tanács leszögezte, hogy csak egy európai megközelítés lesz eredményes a külön utak akadályoznak bennünket. Az Európai Bizottság jelenleg Ausztriával egy jogi vitát folytat. El kell mondanunk, hogy Ausztria, egy olyan ország, amit egyébként nagyon kedvelek, ne gondolja azt, hogy ez most egy összefogás lenne Ausztriával szemben tisztelem azon erőfeszítéseket, amelyeket az elmúlt időben a menekültügy terén tett az ország. Most arra törekszünk, hogy osztrák kollégáinkkal leüljünk, megpróbáljuk tisztázni a kérdéseket, és reméljük, hogy ez sikerülni is fog. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, most pedig a néppárt nevében az elnök Weber úr kap szót. Elnök úr, tisztelt kollégák! Milyen helyzetben van most Európa? Háború vesz körül bennünket Ukrajnában, Szíriában, Líbiában. Putyinnal egy olyan partnerünk van, amely nem nacionalista imperializmust folytat. Sajnos csekély a növekedés az Unióban. A fiatalok egész nemzedéke keres állást és jobb kilátásokat. És azt kell mondjam, hogy ha megnézzük ezt a helyzetet, akkor nehezen mondhatjuk el azt, hogy az legutóbbi tanács ülésen a gyermekek jogait, vagy a londoni City érdekeit vitatják. Úgy tűnik ezek voltak a legfontosabb kérdések. Azt kell kérdeznem, hogy a prioritásaink, amelyekről beszélünk, vajon helyes prioritások-e? Jól határoztuk-e meg ezeket? Meg kell beszélnünk mindezt, azért mert a britek felvetették ezen kéréseket. Nagy-Britanniának olyan követelései voltak, amiket meg kellett vitatnunk. Először is azt kell mondjam, hogy jónak tartom, hogy van egy eredményünk. Itt van előttünk ez az eredmény, és ezt támogathatjuk is. David Cameron elmondta mi számára fontos, küzdött értük, és egy határozott eredményt ért el a brit állampolgárok számára. Mi a néppárt alapjaiban támogatjuk ezt a megállapodást, és megállapíthatjuk azt, hogyha Nagy-Britannia állampolgárai az Európai Unióban való maradás mellett voksolnak, akkor az Európai Néppárt egy méltányos partner lesz az ígéretek teljesítése szempontjából. Azt is meg kell állapítanom harmadik pontként, hogy tiszteletben kell tartanunk ezt az eredményt. Azok, akik most Nagy-Britanniában azt mondják, hogy ha nem, nem szavaznak, egy még jobb megállapodás születhet, azt kell mondjuk, hogy itt van előttünk az asztalon a megállapodás, és most a briteken múlik, hogy döntsenek, ami bennünket illet, az Európai Néppártot, nem lesznek utólagos tárgyalások. Tisztelt kollégák! A britek most döntenek, elkezdik a vitát, és először természetesen az igazságot fogják lestrapálni. Nigel Farage azt mondta, hogy a kereskedelmi lehetőségek sokkal jobbak az EU-n kívül. Nagy-Britannia számára kérdés, hogy akkor miért Németország a főkereskedelmi hatalom bent az Európai Unióban, Írországban miért 6%-os a növekedési ráta, ha egyszer EU tag, India, amerikai Egyesült Államok miért kérik a briteket, hogy maradjanak az Európai Unióban. Nigel Farage azt állítja, hogy 5000 külföldi harcos van úton. Egyébként csak az Európolnak köszönhetően kapott ilyen adatokat. Ezen intézmény nélkül nem lennének ilyen adatai. És Wainwright, a Europol vezetője, és egyértelműen ezt mondta, hogy nagy biztonsági hézagok lesznek Nagy-Britannia számára, ha kilép az Európai Unióból. Sajnos Nigel Farage meg akarja téveszteni az embereket, és ezért nem az igazat fogja vallani. Márpedig örvendetes nek tartja, hogyha nemmel szavaznak a britek Putyin, és a terroristák is örülni fognak, hiszen akkor könnyebb lesz a dolguk, megoszthatják Európát, és nagyobb bizonytalanságot idézhetnek elő. És a harmadik, ami fontos, hogy csak egy meghívást mondhatunk ki a brit elé, arra vonatkozóan, hogy közösen oldjuk meg ezen problémákat. Egy olyan időszakban vagyunk, amikor nagyon nagy a bizonytalanság, ezt mindenkinek be kell látni. Egy megosztott Európa pedig egyértelműen gyengébb. Egy megosztott Európa rosszabb helyzetben lesz, nehezebben tud választ adni a kihívásokra, ezért fontos, hogy a brit polgárok összefogásával birkozunk meg a feladatokkal. A migrációval kapcsolatban a bizottság elnöke azt mondta, hogy a már jóváhagyott döntéseket megerősítették, ez jó, ez örvendetes, de szeretném megállapítani azt is, hogy sajnos nagyon sok az egoizmus, a nemzeti és pártpolitikai egoizmus is, amelyet minden fél részéről tapasztalnunk kellett és hogyha pozitív megvilágításba szeretnénk ezt helyezni, az elkötelezettség egyértelmű, Európa határait biztosítanunk kell, a NATO kezdeményezését az égei tengeren is támogatnunk kell. Az is egyértelmű, hogy olyan emberek, akik Aleppóból az orosz bombák elől menekülnek, ezeket az embereket nem szabad otthagynunk a szír-török határon, fel kell, meg kell nyitni egyfelől a török határokat, de nem várhatjuk el, hogy ugyanakkor Görögország lezárja a határait. A humanitárius megközelítés nem ezt követeli meg. Ezért egyfelől biztosítani kell a határokat, másfelől pedig segítőkészségről kell tanúskodnunk. Eleget beszéltünk, fontos, hogy most cselekedjünk. És végül, elnök úr, ha megengedi, a polgárokról is szólnék, mert a Bertelsmann alapítvány néhány napja egy tanulmányt tett közzé, egy reprezentatív tanulmányt Európa szerte. Megkérdezte a, a polgárokat, nem a politikusokat, hanem a polgárokat, és ők két feladatot említettek. Az európai állampolgárok 79%-a azt akarja, hogy megőrizzük az utazás szabadságát Európában, egyébként a britek 60%-a is ezt támogatja és tisztelt kollégák, ugyancsak 72%, 79% azt akarja, hogy támogassuk a menekülteket, közösen vállaljuk ezt a terhet. Az európai polgárok gyakran okosabbak, mint egyes politikusok. Köszönöm. Weber úr, Kávor képviselő szeretett volna önnek egy kérdést feltenni, parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, uh, Weber úr. Az előbb beszélt uh, az újratárgyalásról, hogy ezt ki lehet zárni. Vannak olyanok, akik a brit választópolgároknak azt a benyomást próbálják elteni hogy majd a népszavazás után újra lehet tárgyalni ezt a megállapodást. Kérem az egyértelműség kedvéért erősítse meg, hogy ilyesmi nem lesz, és nem kerülhet sor újra tárgyalásra a népszavazás után. Ha pontosításra szorul, annak kapcsán, amit már elmondtam, ezt nagyon szívesen megteszem. A javaslat ott van az asztalon, ez egy ajánlat mindkét fél részére, és ugye a kompromisszum úgy működik, hogy a két fél közelít egymáshoz, ez a kompromisszum lényege, erre kompromisszumként kell tekintenünk, mindkét fél erőfeszítést tette. A javaslat egy jó javaslat, ez van most terítéken, és ez az az ajánlat, amelyet Európa megfogalmazott a brit polgárok felé. Reméljük, hogy David Cameron és mások is meggyőzik az európai polgárokat, ha pedig nem, nem -e szavaznak, nem lesz újra tárgyalás. Köszönöm szépen. Most pedig a szocialisták és demokraták frakciójának nevében Pitelória szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Világosan szeretném leszögezni frakcióm nevében, az Egyesült Királyságnak az Európai Unió tagjának kell maradnia. Nem csak azért, mert így kényelmes. Mindannyian tudjuk, hogy az Egyesült Királyság esetleges kilépése a sötétbe tett lépés volna, vakugrás kiszámíthatatlan következményekkel magukra a brit állampolgárokra nézve is. Ez nem érdekházasság az Egyesült Királyságnak azért kell az Unióban maradnia, mert Európa része, szerves része. Az Egyesült Királyság Európával közös kultúrát ápol, és közös történelemre tekint vissza. Európa nem volna ugyanaz az Egyesült Királyság nélkül. A pénteki megalapodásnak köszönhetően, azoknak köszönhetően, akik ehhez hozzájárultak, Juncker elnök úr, Schulz elnök úr, és jó barátom a tanácselnöke, ugyanilyen egyetemen leszeretném szögezni, hogy nem fogadjuk el, hogy a brit konzervatív párt belső csatározásainak essünk túlszául. Heteket töltünk már a feltételek tárgyalásáról a, tá- a tanácsban is, vagy éppen a banki, bankunió részleteiről. Végre megállapodásra jutunk, és a személyek szabad mozgása olyan elv, amit nem sérthetünk meg. A szociális dimenzió még fontosabb. Ha mondjuk van két fiatal ember, aki ugyanabban a munka beosztásban dolgozik, ugyanazon a munkahelyen, két európai, és azt különbözteti meg őket, hogy az egyik mondjuk nem brit, és ezért kevesebb joga van, mint a másiknak. Ez kérem diszkrimináció. Még akkor is, hogyha reménykedem abban nagyon is, hogy ezt a javaslatot megtagadja majd a brit nép a népszavazásban. Vannak ugyanis olyan elvek, amelyekhez tartanunk kell magunkat, ahol nagyon körültekintőnek kell lennünk. Nem akarunk megkülönböztetést tenni különböző európai állampolgárok között, és ezért küzdeni is fogunk, hogy az Egyesült Királyság velünk maradjon. Az Egyesült Királyság állampolgárainak minden tisztelet jár, és az is jár nekik, hogy dönthessenek, Az Egyesült Királyság fontos szereplője a globális politikai szintérnek, sokat tett a demokráciáért, már a gényeikben van a demokrácia. Éppen ezért az Európai Unió a legjobb hely azért, hogy ezekért az elvekért küzdjenek. Fel fogunk nőni a kihívásokhoz, Ezekben az időkben, amikor a félelem uralkodik, az elmagányosodás, a globalizáció, és az az érzés, hogy az embert maga után hagyta a világ, az egység nagyon fontos forrása az erőnek. Köszönöm szépen, Pitella úr. Betten képviselő szeretett volna egy kérdést intézni önhöz. Ja, bírás. Oké, okay, Betten, ja. Köszönöm szépen, elnök úr, Pitella úr. Most én szeretnék egy pontosítást. Hallgattam, amit mondott, és hogyha jól értettem a lényeget, akkor arról beszél, hogy nem lehet szociális jogok szerint diszkrimináció. De a megállapodás mégis azt mondja, hogy egy idő szakon keresztül mégiscsak lesz diszkrimináció, hiszen olyan mértékben fizethetünk családi pótlékot, ahogyan az eredeti országában megélette volna ezt az illet, illetőt. Majd meglátjuk, hogy a parlamenten hogy megy keresztül ez a jogszabály. Ön szerint ez a jogszabály lehet más, mint a megállapodás, vagy a megállapodás lehet más? Most végül is melyik igaz a parlament? Ezen változtathat, hogyha akar? Köszönöm szépen. Ön parlamenti képviselő, és pontosan ismeri a ház szabályait, ugyanolyan jól tudja, mint én. Ezek nem légből kapott dolgok, amiket beszélek. Amikor az Egyesült Királyság eh, népszavazásának az eredményét megismerjük, akkor a bizottságnak végrehajtási jogszabályokat kell a parlament elé terjesztenie, akkor erre ezekről vitázni fogunk. A parlamentnek nincs megkötve a keze, szabadon dönthet következtetéseiről, nem mehetünk elébe ezeknek a javaslatoknak most. Majd, hogyha meg lesznek a javaslatok, konstruktívan megvizsgáljuk őket, Mindannyian szeretnénk, hogy az Egyesült Királyság az EU része maradna. Köszönöm szépen, most Fox úr az ECR frakció nevében. Thank you, President. The deal struck last... Köszönöm, elnök úr. A múlt eh, heti megállapodásért mindkét oldalon keményen megharcoltak. Sok eh, uniós tagámnak voltak fenntartásai, nagyon örülök, hogy sikerült felülkerekedni ezeken az akadályokon. Meg volt hozzá az akarat, és még a sült krumplist is meglátogatták végső kétségbeesésükben egyesek. Az Egyesült Királyság különleges státuszt kap, az eurózónához soha nem fog csatlakozni, és a Schengen övezethez soha nem fog csatlakozni. Nem kíván az európai politikai projekt részévé válni ez az ország. Az élni és élni hagyni, ez munká bennünk. Hogy az Egyesült az Egyesült Királyság az Európai Unióban tovább is ugyanakkor aktív szerepet kíván játszani, diszkrimináció nélkül, olyan területeken, ahol megtartaná a nemzeti hatáskört. Az ECR frakció üdvözli ezt a megállapodást. Most a briteken a sor, a brit választók fognak dönteni ezen új feltételekről. Hölgyeim és uraim, én támogatom majd a pro kampányt, hogy maradjunk az Európai Unióban. easy, gentlemen. Ne olyan hevesen, ne szaladjunk előre. Megmondom miért, egyszerű okaim vannak. A gazdasági, helyre, e, e, rend, a gazdasági rend kezd helyreállni, de ugyanakkor a növekedés éppen még csak, hogy beindult, nem akarnám, hogy kiszakadjunk a belső piacból. Úgy érzem, hogy választóim nagyobb biztonságban vannak, és a hazám is, hogyha szorosan együttműködünk az európai partnerekkel. Vannak sokan, akik nem értenek velem egyet. Tiszteletben tartom az ő döntésüket. Hogy döntenek a britek, hogy kilépjünk az Európai Unióból, akkor ezt tiszteletben kell tartanunk, ezt a döntést, működő képességet, természetesen megállapodást. De vannak olyanok, akik nem tartják tiszteletben mások döntését. Ma is hallom őket itt mögöttem, akik az EU-t a Szovjetunióhoz hasonlítják. Szerintem ez bolondság. És ráadásul sértő mindazokkal szemben, akik a kommunizmus megélték. Because unlike... Mert a Szovjetuniótól eltérő módon bárki szabadon kiléphet az Európai Unióból. Farázs úr, ez egy szuverén nép döntése. A belépés eh, és a kilépés is a nép döntése, és a konzervatív párt tiszteletben tartja választók döntését. Elnök úr, szuverén döntést hoznak a brit választók, ugyanis eldöntik majd, hogy bent maradjanak az Unióban, vagy kilépjenek. És az Egyesült Királyságban most négy hónapunk van arra, hogy megvitassuk ezt a kérdést. Az Európai Uniónak a migrációs válság megoldására kell koncentrálnia. A holland miniszterelnök azt mondta, hogy 6-8 hetünk van arra, hogy még megmentsük Schengent. 5 hete mondta ezt, öt ezt a kijelentést. Ebben a házban túl könnyen elfogadjuk, sokan elfogadják azt, hogy Angela Merkel, amikor kimondta, hogy bárkit szívesen látunk, ez elmélyítette a válságot, és az európai szabályok is élőtek és tényleg számolatlanul özönlenek Európába a menekültek. Vannak országok, mint például Magyarország, amely alkalmazza a szabályokat, megvédi a Schengeni határokat, és ezért mit kapnak? Kritikát. Vannak mások, akik me- megszegik a szabályokat, és mégis megtapsolják őket. Ezt a válságot nem tudjuk addig megoldani, amíg a meglévő szabályoknak nem szerzünk érvényt. Az külső Schengeni határok megvédése. Ez az alapvető cél. A, az adatok feldolgozása, a visszafordítás, annak érdekében, hogy szabadon ne mozoghassanak az Európai Unión belül a menekültek és a menedékesek. Arról is beszélve, hogy a szíriai konfliktusnak nemzetközi összefogásra véget kell vetni. Akik már a libanoni, tá, libanoni jordániai, törökországi táborokban vannak, ezen menekülteknek humanitárius segélyt kell nyújtani és menedéket. Nem furcsa, hogy prioritásnak tekinti az Európai Unió mindazokat, akik az égei tengeren kelnek át, ahelyett, azok helyett, akiket az ENSZ, akiket az ENSZ már nyilvánított. Tusk úr azt javaslom, hogy a következő uniós ö, csúcsra a Mezon Antoánból rengeteg sült krumplit rendeljen, hogy ne kell azért sem elmenniük, és az állam és kormányfőkorban neki láthassanak a munkának. Fox. Fox úr. Korbett képviselő szeretne egy kérdést feltenni önnek. Például Korbett. Parancsoljon. Nagyon jó volt Fox úr hallani, hogy végre bejelentette, hogy az Unióban maradás mellett fog kampányolni. Tudjuk, hogy a pártja teljesen megosztott ez ügyben. Ezért kérdezem nagyra becsült kollégát, hogy a 20 konzervatív brit képviselő hány fog az unióban maradás mellett kampányolni, és hányan lesznek azok, akik a UKIP mellett sorakoznak fel, és amellett kampányolnak majd, hogy csapja rá az ajtót az Egyesült Királyság, az Európai Unió és a szomszédos országokra. Parancsoljon, Fox úr! Köszönöm. Hogyha Corbett úr ennyire kíváncsi a kollégák véleményére, kérdezze meg tőlük személyesen. Rendben, most pedig a liberális frakció nevében Ferhofstadt szó. De azért nagyon érdekes kérdés volt, amit Corbett úr föltett. Lehet, hogy hozzá tudnék tűzni valamit. Ferhofstadt úr, elnézést, Gulán kollega, Gulán kollégának volt egy ügyrendi kérdése, hanem tévedek? Igen, köszönöm, elnök úr. Itt az Európai Parlament vagyunk, és amikor a kékkártyás kérdésekre kerül sor, én is vetettem a kezem. Úgy tűnik számomra, hogy a, a britek britek közötti vitába kezd ez fordulni, ezt megtarthatják ezt a vitát máshogy is. Én nem tudtam Foxulnak feltenni egy kérdést, ezt sajnálom. Liebe Frau Gulavia. Tisztelt Gulán asszony, a szabály az, hogy a kék kártyát nem nemzetiség alapján, állampolgárság alapján osztjuk ki, hanem gyorsaság szerint. Korbet úr jelentkezett elsőként. Eddig a kék kártyákat mindig annak adtam meg, aki először jelentkezett, kivéve Kembelenemen, aki még korábban jelentkezett a felszólalás előtt. Természetesen ez így van. Hogy állíthat ilyet, tisztelt kollega? bestätigen, Herr Präsident. Mm, igen, de ők is így látják a helyzetet innen, és a helyzet az, hogy Korbet úr jelentkezett elsőként, ha ő jelentkezett volna először, akkor ön kapta volna meg a szót, most pedig az ön frakciójának elnöke, Ferhofstadt úr kap szót, parancsoljon. Going further on the, the, the... Tovább lépve Gulár asszony és Korbett úr kérdései nyomán, bennem az merült fel, Fox, hogy miért ön beszél most, és nem Kamál úr. Még úgy látszik, hogy nem tudja egyelőre, hogy mihez kezdjen. Lehet, hogy Corbett úrnak ez jobb válasz, mint hogyha azt mondja, hogy kérdezze meg ő maga. De van egy másik kérdés. Én mindig azt kérdezem magamtól, hogy miért volt, miért volt ilyen fontos ez a megállapodás a britekkel, hiszen ön részt vett ebben a tárgyalásban ez nem az euróról szól, és nem Európáról ez a megállapodás, hanem a konzervatív párt újraegyesítéséről, vagy egységesítéséről. Nem tudjuk még, hogy a népszavazás nyomán az Egyesült Királyság megmarad-e az Európai Unióban, de úgy látszik az egységet nem sikerült a Tori pártban össze visszaállítani, hiszen itt kakaskodást látunk, Boris Johnson is kihívja a harcra Cameron, biztos van egy csomó más ambiciózus politikus, de Boris Johnson ennek a szónak egészen új jelentést ad. Már csak azért is, mert most London polgármesteréről beszélünk, aki ráadásul London állampolgárainak érdekében ellenlép, személyes ambícióból, biztos, hogy nem egy jobb Európáért, vagy jobb eh, Egyesült Királyságért küzd, de ez egyszerűen értelmetlen, és eh, szánalmas, ami történik eh, a britek számára is. Azt látjuk, hogy folyama az Egyesült Királyság egysége is veszélybe került, amerikai unokatestvéreik pedig azt mondják, hogy hagyjátok abba, mert az EU-n kívül nem lesz kereskedelmi megállapodás, úgyhogy ez a privilegizált kapcsolat az Egyesült Királyság és az USA között úgy látszik azért annyira nem különleges most már. Úgyhogy én egy tanácsot szeretnék adni azoknak, akik eh, a brit vitában részt vesznek ne gondolják, hogy nem válasz után visszaülhetnek a tárgyalóasztalhoz. Tudom, hogy sokan azt gondolják, azt gondolják, hogy ja, Európa persze, hogyha nemet mondunk majd az e, a népszavazásban, akkor ugyanúgy, mint Dániával, Írországgal, vagy az alkotmányjal, Franciaországgal, Hollandiával visszaülünk majd a tárgyalóasztalhoz. De ez nem e, ugyanez a kérdés volt a szerződésről és az alkotmányról volt szó. Itt most arról van szó, hogy bent akarnak lenni, vagy kint akarnak lenni. Így vagy úgy és majd már, már most látjuk, hogy a font veszélybe került, az Egyesült Királyság elidegenedik az Egyesült Államoktól, és lépésről lépésre Nagy-Britániából egy kis Anglia lesz, úgyhogy én szerintem jobban járnak, hogyha az EU-ban maradnak. amennyire is, bármennyire is szánalmas vita ez az Egyesült Királyság számára, Európa számára drámai, és nagyon fontos. Legyünk őszinték magunkkal, amiről most szó van, az az egységességet hangsúlyozza, a megosztottságból kihúz hasznot. Vladimir Putyin, Bashar al-Assad, inkább azt kellene keresni, hogy milyen stratégiával tudunk velük szemben állni, hiszen most megosztottak vagyunk, gyengék vagyunk, ezt bizonyítjuk, és tegnap is kiderült ez, amikor az orosz-amerikai-szíriai tűzszünet tervet bejelentették, és mi nem ültünk ott az asztalnál egy ilyen fontos döntésnél. Folytathatjuk tehát, és van, aki folytatja is, vagyis hogy panaszkodhatunk a megállapodásról, és rámutathatunk a hibáira. Elnök úr, Tusk úr, én azt mondom, hogy csináljuk az ellenkezőjét. Használjuk ezt az megállapodást arra, hogy Európát visszaállítsuk a helyes útra, és megint működőképésé tegyük. Ne legyen ez Európa à la carte, és a brit kérdés ne legyen örökké kerékötője a fejlődésnek ne adjunk az Egyesült Királyságnak speciális státuszt. Ha legközelebb ön egyetért, hogy a következő alkalommal majd az integráció is dolgozhatunk ezekkel a reformokkal, amelyekre szükség van az egységesebb Európa létrehozása érdekében. Sokféle válsággal kell szembenéznünk, például a menekült válsággal. Ezzel kapcsolatosan még többet kell tennünk, ez az utolsó gondolatom. Még legalább annyit kell gondolkodnunk a menekült válságon, mint amennyit a Brexiten törtük a fejünket. So, Verhofstadt... Verhofstadt úr, heten szeretnének kérdést feltenni önnek. Nem, mert a dühös kollégája már távozott a teremből, heten jelentkeztek, természetesen a többségük egy országból származik először, és Szári asszony jelentkezett, finn, képzelj el, egy finn kollega, egy belga frakció vezetőhöz intézni egy kérdést, azt hiszem ezzel mindenki csak egyet tud érteni. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy szót adott. Engedje meg, hogy feltegyek Ferhostat úrnak egy kérdést. Tudom, hogy nagyon jó előadó, és hogy szenvedélyes híve az európai projektnek. Ugyanazt a kérdést szeretném feltenni, mint amit ön feltett Fox úrnak. Tudatában van-e annak, hogy az ön frakciójából többen, még a finnek is a britek kilépése mellett kardoskodnak? Köszönöm nem tudom, hogy egy Freennek mi az érdeke a Brexit mellett kampányolni. Gondolom, hogy jobb lesz, hogyha a britek döntenek, és a brit politikusok állást foglalnak. Valamit tudok mondani, hogyha van egy párt az Egyesült Királyságban, aki az EU-tagság mellett fo- fog harcolni, az a demokratikus állás mozgalom lesz. Most pedig eh, a GUE nevében a frakcióvezető Cimmer képviselő kap szót. Hölgyeim és uraim, elnök úr! Egy párton belüli vita miatt az Európai Unió a múlt hétvégén olyan messzire ment, hogy eh, egy eh, fő oszlopját, a szociális oszlopot, gyakorlatilag az oszlopot pillért leépíti. Szeretném, hogy a tripla A minősítésből mi lesz? tud -e erre válaszolni? Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy akkor ennyi volt, megszűnik az összes ígéret, felejtsük el ezeket? Úgy gondolom, hogy az Európai Unió egyre inkább közeledik a radikális piaci angol száz modellhez. Akár egy emlékművet is állíthatunk Brüsszelben, és azt írhatjuk fel, hogy itt élesztettük újra március 18-án Margaret Thatcher szellemét. Az igazi dráma ugyanakkor teljesen máshol játszódott le. Ott vannak emberek százezrei, akik az elmúlt hónapokban Görögországba mentek, és az Európai Unió nem volt hajlandó eleget tenni a kötelezettségvállalásainak, és az ő elosztásukról gondoskodni. Ez egy tény. Tény az, hogy a legutóbbi csúcs egyöntetű döntését, amit egyébként egyikük sem bírált, ezt felfüggesztették egy nappal a csúcsot követően, már senki sem beszélt erről, lezárják a határokat, noha megállapodtak abban, hogy a következő márciusi csúcsig nyitva maradnak a határok, és hogy közös egyeztetésre kerül sor, közös döntés születik. Most pedig Bécsben van egy konferencia, és azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag Görögország nélkül hogyan akarunk egyáltalán európai megoldáshoz jutni. És úgy tűnik, hogy senki sem bírálja ezt a bécsi gyakorlatot, se a tanács, se a bizottság. Amire szükségünk van, az tulajdonképpen az, amit maga is mondott Juncker úr, hogy tegyünk eleget annak, amit jóvá hagytunk. Ez, lesz, ez lenne az első előfeltétele annak, hogy megoldást találjunk. Görögországnak segíteni kell, a kontingenst vállalni kell, egy legális utat kell biztosítanunk, és itt konkrét, szükség, konkrét segítségre van szüksége Görögországnak. Nem csinálhatunk úgy, ahogy eddig, hogy egyes tagállamokra bízzuk a megoldást felelősséget kell vállalnunk, ez a tagállamok kötelezettsége, ez egy humanitárius kötelezettség is, aminek eleget kell tennünk, és szeretném ezt még egyszer konkrétan elmondani. A tagállamok vegyenek példát az új portugál kormányról. Costa Ciprashoz tett ajánlatán, amelynek értelmében több ezer migránst fognak befogadni, vagy akár a Valencia spanyol tartomány példáját is követhetnénk, amely szintén javasolta, hogy ezer menekültet befogad. A többi tagállam miért nem teszi ilyet? Ez az az elvárás, amiről beszélnünk kellene, nem egyfajta hatalmi játszmáról Johnson és Cameron között, ami igazából engem nem érint, és a menekülteket sem érinti. Erről kellene beszélnünk, 24 óra leforgása alatt egy brüsszeli dráma, míg a valódi, a tulajdonképpeni dráma, az nem itt történik, és semmit sem teszünk, nem reagálunk, úgy teszünk, mintha minden majd magától megoldódna. Azt kell mondjam, hogy itt lépnünk kell, cselekednünk kell, és arra szólítom fel önöket, hogy közösen cselekedjünk, többséget alakítsunk ki, és mondjuk ki egyértelműen, hogy mire van szükség. Frau Zimmer, ich habe Zimmer asszony, képviselő szeretne egy kérdést feltenni önnek. Magtán úr, mondja az elnök. Elnézést. Er? Er? Igen, köszönöm ennek a úr. Nagy figyelemmel hallgattam Cimmer asszonyt, aki azt mondta, hogy a Európában osztjuk szét a Görögországba érkező menekülteket. A kérdésem az, hogy miért csak Európában kellene szétosztani ezeket a menekülteket, miért ne lehetne bevonni ebbe minden olyan országot vagy államot, akik világszerte találhatók, főként a szomszédos, a szomszédos országokat. Hát, e- Tisztelt kolléga! Mi az Európai Parlament képviselői vagyunk az állampolgárok bennünket azért választottak ide, hogy az itteni problémák megoldásához. És az emberek az Európai Unióba jönnek, a menekültek, ha akarja, hanem, ha akarjuk, hanem jönnek. Jönnek az Európai Unióba, és a lezárt határok nem segítenek senkinek, és az sem segít, hogyha a belső határokat lezárjuk, hanem az egyetlen dolog, ami segít, az az, hogy a felelősségünknek eleget tegyünk. Nem tekinthetek másra, és nem mondhatom azt, hogy cselekedjenek mások. A mi kezünkben van a megoldás kulcsa, éppen ezért az Európai Unió kapuit úgy kell megnyitnunk, hogy életveszély nélkül lehetséges legyen az Európai Unióba eljutni, és a menedék jogot, a menekült jogot is ismét betartsuk, valamint a nemzetközi jogot. Most pedig a zöldek nevében Harms képviselője a szó tisztelt kollégák, tisztelt Gabi Zimmer. A politika természetesen mindig erről szól, de a legutóbbi csúcson nem az volt a benyomásom, hogy itt egyfajta játszmáról lett volna szó, hanem szerintem Donald Tusk helyesen jellemezte a helyzetet. Valóban egy nagyon súlyos és nehéz tárgyalási folyamat zárult le Cameronnel kötött megállapodás nem állt kizárólag a figyelem középpontjában, hanem az állt a középpontban, hogy valamit lehetővé tegyünk, ami által egyben tarthatjuk az Európai Uniót. Az én benyomásom, és megfigyelőként mindig csak a peremről figyelem az eseményeket, az volt, hogy a tanács tagjai közül sokan most először észlelték, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogyha egy nagy, régi tagállam esetleg távozik az Európai Unióból. Remélem, és eh, ezt eh, a különböző küzdelmekkel szemben mondom, amelynek itt eh, tanúi vagyunk, remélem, hogy a viták Nagy-Britanniában segítenek majd a briteknek abban, hogy felismerjék, hogy mit jelent számukra az Európai Unió. És azt is remélem, hogy mi itt az Európai Unióban ezen eszmecserék során egészen a népszavazásig felismerjük majd azt, hogy mit jelent számunkra az Európai Unió, és mit ad számunkra, hiszen amit évtizedeken keresztül felépítettünk, ami miatt az emberek Kelet-Európában korábban az életüket is áldozták gyakran, ezt néhány hét alatt megint tönkre lehet tenni. Nem szabad erről megfeledkeznünk. Ismerek ilyen hazárdőröket, mint Farázs úr, éppen elég régóta, úgyhogy nagyon jól meg tudom ítélni azt, hogy vajon majd mire számíthatunk a vitában. Ez a párbeszéd, amely most megnyílt az Egyesült Királyságban, egy olyan folyamat lehet, amely mindannyiunknak a hasznára válhat hiszen meg kell birkoznunk a kihívásokkal, amelyekről már éppen eleget hallhattunk. Az Európai Unió tulajdonképpen a nagy válsághelyzetekben magára maradt egy kicsit, hiszen az Egyesült Államok, erről gyakran hallhattuk, hallhattunk, és a különböző konfliktusok kapcsán tapasztaljuk is, hogy már nem fordul hozzánk az, az USA, hogy együtt oldjuk meg a válságokat. Az ukrajnai konfliktus válság kapcsán is ezt láthattuk. Ha mi, európaiak, a magunk módján akarunk közös megoldásokat találni, Elég, hogyha figyelembe veszem az új Kremlin stratégiát, vagy ha Szíria felé tekintek, vagy arra, hogy hogyan éleződnek ki a válságok a világban, akkor azt kell mondjam, hogy az Egyesült Királysággal az Európai Unió jobban tudja majd az európai úton megoldani ezeket a válságokat, de ez fordítva is igaz. Az Egyesült Királyság is jobban fogja tudni megoldani ezeket a válságokat, hogyha az Európai Unióban fennmarad az egység. Sajnos és kár, hogy a menekült válságot ilyen szegényesen érintették. Juncker úr maga is, ön is mondta, hogy mindig, amikor, amikor súlyos a helyzet, sikerül megállapodni, de sajnos a menekültügy kapcsán ez most nem történt meg. Azt láthatjuk, hogy egyfajta láncreakcióként képtelenek vagyunk reagálni, és egyre inkább felhúzzák a határokat, a kerítéseket Európában döntések születnek még arra vonatkozóan is, hogy a hadsereg védje a határokat. A Törökországgal való tanácskozás kapcsán pedig azt kívánom, hogy azok, akik egy méltányosabb menekült politikát szeretnek, akarják, hogy méltányosan bánjon el a rászoruló emberekkel, például a szíriai és a szíria körül érő emberekkel, ők ügyesen bonyolítsák le a tárgyalásokat, hiszen a témák, a problémák nem, nem változtak a menekültek elosztása az Európai Unióban, ez megvalósítható kellene, hogy legyen. Ha megnézzük a számokat, akkor ez még mindig vállalható. Jobban kell a határokat igazgatni, ennek nagy költségei lesznek, de fontos, és a jog alapján kell megvalósítani. A NATO támogatást nyújthat, de az mégsem lehet, hogy a NATO biztosítsa az unió külső határait. És a menekültek fokozottabb megsegítése Jordániában vagy Törökországban ez végre valóra kell, hogy váljon. Köszönöm szépen a türelmét és a figyelmet, elnök úr. Most pedig Harms asszony elnézést. Árnott képviselő szeretne egy kérdést feltenni, ha egyetért. None of the fear tactics or scaremongering that we've seen from Mr. Hofstadt, so thank you. Hofstadt úr tényleg meg félemítés eszközével próbál élni, ugyanakkor olyan dolgot is jóváírnak az Európai Uniónak, amit soha nem tett. Nos, az Ever Closer Union, az egyre szorosabb uniótól szabadultunk meg, amelynek soha nem volt semmiféle jogi értéke, és igazából nem érthető a többi kitétel sem. Konkrét példákat tudna arra hozni, hogy a Cameron mit is ért el igazából ezzel az új megállapodással? Konkrét eredményeket hozzon példaként. No, but sorry, you... Igen, sajnálom, de ön maga említette, hogy mi volt a legsürgősebb, legfontosabb? Ez a vészfék záradék, a vészfék pedig benne van megállapodásban. Én mindig kész vagyok. Európa a kötésről szól. Bármi is történik Európában, az mindig kompromisszummal jár. De hosszú távon soha nem tudom elfogadni azt, hogy például a munkavállalók, ja, a keleti tagállamok munkavállalóit másodrangú állapolgárként kezeljük. Remélem, hogy ez ügyben ön is egyetért velem. E- Köszönöm szépen. Az FDD frakció nevében pedig az elnök Farázs úr kap szót. Köszönöm szépen, már most nagyon izgalmas ez a vita. Kitört a népszavazások szezonja. Április 6-án Hollandiában lesz például. Méghozzá az ukrán megállapodással kapcsolatosan a közvéleménykutatások szerint el fogják utasítani. És ma jelentette be Orbán úr, hogy Magyarországon is népszavazás lesz, mégpedig arról, hogy rá lehet -e kényszeríteni Magyarországot arra, hogy elfogadja a migráns kvótákat, miután olyan súlyos kudarcot vallott az EU menekültügyi politikája és Merkel asszony politikája. Azután a cseh köztársaságban is lesz majd vajon tagsági népszavazás. Ja, és tényleg az Egyesült Királyságban is lesz június 23-án egy EU népszavazás, és ez e, egy 40 órás csúcs találkozó után jön, amikor még több kedvezményt kért, még több engedményt kért az Egyesült Királyság, Cameron úr, Például, hogy eh, a családi pótlékban eh, kevesebbet kapjanak a külföldiek, illetve ne kelljen elköteleznünk magunkat az egyre erősebben szövődő unió mellett. Tusk és is elmondta, hogy a brit megállapodás jogilag kötelező. Ennek tetejébe Cameron úr pedig arról beszélt, hogy az Egyesült illetve hogy az ENSZ-ben is be fogja nyújtani ezt a dokumentumot. Persze egy pár zoknot is benyújthatna ugyanezzel az erővel, mivel nincsen ennek semmi értelme. Jogilag vajon kötelező-e ez a megállapodás? 2008-ban az Európai Bíróság kimondta, hogy a nemzetközi megállapodások nem lehetnek olyan hatásúak, hogy az EU szerződések alkotmányos hatását sértenék, tehát az eh, Európai Bíróság a szerződéseket, a jelenlegi szerződéseket eh, hozza előtérbe addig, amíg nem lesz új szerződés, de egy új szerződés a népszavazásokat szaporítaná, és a nagy frakciók ezt nem támogatnák a parlamentben. De hát van egy vészfékünk is, eddig még nem eh, sikerül, nem bizonyult nagy sikernek, de erről szavazhat, szavazhatna legalább ez a parlament. Van tehát egy népszavazás, és aztán visszajövünk az eredménnyel a parlamentbe. A parlament fogja támogatni a kivételeket az Egyesült Királyságnak? Most már hallottunk olyan hangokat, amikből pontosan kiderül, hogy ez nem történhet meg. Tusk úr, Cameron úr, ha hallgat minket, ez a megállapodás egyáltalán nem kötelező jogilag, és majd a brit közvélemény dönt, mi a biztonságosabb. Biztonságos egy olyan szervezetben maradni, amelynek a saját eh, rendőrsége mondja azt, hogy 3-5 ezer terrorista jött a migránsokkal Európába, és egy olyan szövetségben megmaradni, amely a saját határait sem tudja megvédeni. Én sokat gondolkodtam ezen, és úgy döntöttem, hogy a kilépés mellett szavazok. Herr Farage. Farage úr, Káza képviselő szeretne önhöz egy kérdést intézni. Elfogadja? Rendben, parancsoljon. Oops, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Mindannyian tudjuk, hogy Farázs úr azon munkálkodik eh, már 11 éve, hogy az Egyesült Királyság kilépjen, helyi választásokon próbálkozott az Egyesült Királyságokban, aztán nem sikerült neki, sőt eh, az országos választáson sem, sőt eh, a konzervatív pártnak, Cameronnak még nagyobb többséget biztosított. Hogyha a népszavazáson igennel szavaz, vagyis a maradás mellett szavaz a brit nép, akkor esetleg feladja, és azt mondja, hogy vége a politikai karrierjének? Vagy velünk marad Európaiak. Mr. Kázor, I don't know who's, um, I don't know Kázor, nem tudom, hogy ön kitájékoztatta a UKIP választási történetéről. Én nem így emlékszem, 14-ben 28%-kal a UKIP megnyerte az európai választásokat, 1906 óta nyert más párt, mint a munkáspárt vagy a konzervatívok egy országos választásban, csak úgy elmondanám a teljesség kedvéért, ami a népszavazást illeti, valóban ez a lehetőség egyszer merül csak fel, és majd ez dönt a politikai unió jövőjéről. De most végre mellettünk van a politikai momentum, és azt mondjuk, hogy most igen, kiléphetünk az EU-ból, és akkor rövid időn belül megszabadulnak a brit európai képviselőktől. Jó lesz, nem? Az ilyen frakció nevében Löpen képviselők abszolút. Attention avec les analyses sur les... Nos. Én 22%-ra csökkent a választás eredmény a szocialisták legutóbbi választások során, mégsem mondott le senki. Nos, ennyit a választás eredményekről. Most arról fognak szavazni a brit választók, hogy bemaradjanak az Európai Unióban. Óriási a tét tehát, és teljesen legitim ez a kérdés, amit feltesznek. Ez jól mutatja, hogy a brit eh, demokrácia élés virul. Ami a francia helyzetet illeti, a média véleménye eh, is eh, eltér. Vannak ilyen elemzések és olyan elemzések, ilyen és olyan álláspontok. Nos, fontos, hogy minden véleményt tiszteletben tartsanak. Azt hiszem, hogy a demokrácia pontosan erről szól. A Brexit népszavazás a jó alkalom a britek számára, hogy az európai eh, eh, az egész Európai Unióról eh, a helyzet tehát mérlegeljék tulajdonképpen, egy, egy, mint egy zárszámadást végezzenek, hogyha negatív a, a, a döntés, negatívan látják a, ezt az egyenleget, akkor majd nyilván ennek megfelelően döntenek. egyértelmű 28-as cikk kitétele a, egy generáció nem befolyásolja nem a jövőbeni generációk jövőjét. Itt alapvetően itt pedig az történt, hogy mindenféle demokratikus döntés nélkül döntötték el, hogy az Európai Unióhoz csatlakozzanak a sem, és így a jövőbeni generációk számára meghatározták ezt az egészet. De nem választott emberek hoznak meg döntést, megfelelő média visszhang, illetve sajtó vita vagy, vagy demokratikus vita és eszmecsere nélkül, ez tulajdonképpen nem más, mint egy, mint egy zsarnoki hatalom, és nagyon tisztességtelen és veszélyes ez. Ja, a rendszer zsarolással működik, és Weber úr nyilván úgy tűnik, hogy elég szelektíven válogat a különböző felmérések közül. Majd meghozza a végső döntést a döntés, aki azt hiszem, hogy alapvetően ezen szankciók, ez a büntetés nagyon brutális lesz, amit majd kimér, az a büntetés, amit majd kimérnek a választók az Egyesült Királyságban. Das Wort jetzt die nicht. Most pedig Dodds független képviselő kap szót. Az Egyesült Királyságban saját függetlenségünk napját fogjuk ünnepelni június 23-án, ugyanakkor tudjuk, hogy a miniszterelnökünk legjobb erőfeszítései ellenére az Európai Unió mennyi mindenre nem képes. 2013-ban egy új megállapodást ígért nekünk David Cameron, tovább erodálják a szuverenitásunkat, és tovább veszélyeztetik a szuverenitásunkat. Milliárdokat fizetünk be, sokkal többet fizetünk, mint amennyit visszakapunk, és a tagság alapvető hibái is megoldatlanok maradnak. De elnök úr, még akkor is, hogyha arra tekintünk, hogy miért érdemes bemaradni, hát igen gyenge érveket tudnak felhozni az uniós tagság mellett érvelők, de lássuk be, hogy itt csak minimális változtatások elképzelhetőek, hiszen az alapszerződéseket nem lehet egy megváltoztatni. Éppen ezért az egész egy nagy félrevezetés, egy nagy színjáték, alapvetően ez egy zsákba macska, nem más. Éppen ezért a választóimnak azt üzenem, ne higgyenek nekik, az Egyesült Királyságban higgyenek és semmi másban, hiszen sokkal szebb és ö, jobb, jobb a jövő, mint a mögöttünk hagyott múlt. Dodds. Dodds asszony. Egy kettő darab kékkártyás kérdést szeretnék önhöz ö, intézni, elfogadja őket. Elsőként megginisz asszony. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Dodds asszonytól kérdezem, hogy elismeri az Európai Unió szerepét abban, hogy Észak-Írországban a béke folyamatot előre mozdította, hiszen az egymással szemben álló feleket leültette tulajdonképpen a tegyaló asztalhoz. Nem látja ezek után sem az Európai Unió fontosságát és szerepét a béke folyamatokban különösen Észak-Hírországban? Persze, a brit népszavazásban nem szólhatunk bele, de szomszédként az ír szigeteken igenis van véleményünk, remélem a véleményünk nem talál süket fülekre a, a brit oldalon. Köszönöm! McGinnis asszony. Köszönöm a kérdését. Nagyon releváns ez a kérdés, mindig is elismertem. Az Európai Parlament és az Európai Intézmények szerepét, és valóban a brit békefolyamatot megfelelő eszközökkel, forrásokkal segítették. De például a beszélések szerint a strukturális alapok tekintetében minden visszakapott fontért másfél fontot fizetünk be. Ami pedig a, az Írország szomszédokkal fenntartott kapcsolatait illeti. Igen, örülök neki, hogy sokkal jobbak a kapcsolataink, mint bármikor korábban, de tudom, és biztos vagyok benne, hogy ez így is marad. És megint asszonyhoz fordulok, hogy a Tisek, azaz a miniszterelnök úr is lássa be, hogy egy nyílt vitára van szükség, nem félelemkeltésre, arra a taktikára, amit eddig láttunk mindazoktól, akik a, mindenféle dologgal fenyegetnek bennünket Észak-Írországban, hogyha nem csatlakozunk az európai fősodorhoz. Köszönöm szépen. Tájékoztatnám önöket, hogy Schulz úr által indított precedens joggal élve egy kékkártyás kérdést engedek meg hozzászólónként, ezért elnézést kérek a többiektől. Folytatjuk Royl úrral, aki másfél percet kap. Elnök úr, Tisztelt tanácselnök úr, bizottságelnök úr! A legutóbbi vita során, amikor Európa helyzetéről beszéltünk, azokhoz tartoztam, akik hevesen kritizálták azt, hogy a tanácsban már csak egoisták ülnek, akik a saját érdekeiket helyezik a figyelem középpontjába. Éppen ezért elmondhatjuk, hogy a legutóbbi csúcson az is bebizonyosodott, hogy másképpen is lehet. Én örülök és elégedett vagyok amiatt, hogy a legutóbbi csúcson megint döntések születtek, és bebizonyosodott, hogy nehéz kérdésekben is sikerül dönteni. Köszönöm Tusk elnök úrnak és mindenkinek, aki ezt lehetővé tette. Ez is bizonyítja, hogy Európa működőképes még a nehéz időkben is és ahogyan azt Harms asszony, asszony is kifejtette, nem csak Nagy-Britanniában kell, hogy belássa a lakosság, hogy ez az európai projekt mennyire jelentőségteljes és milyen értékes lehet, hanem ha ez hozzájárul ahhoz, hogy mi, a tanács, a parlament is beláthatja azt, illetve megbizonyosodhat a felől, hogy mennyire hasznos mindez, akkor adott esetben már megérte az egész, egy nagyon értékes esély volt ez akkor ugyanis Európa számára. Remélem, és azt kívánom, hogy főleg a menekült ügy, Fox úr, nagyra értékelem önt, de azt hiszem, hogy itt a menekült probléma nem egy kancellár meghívásával indokolható. Ez egy nagy horderejű probléma, amelyet csak közösen tudunk megoldani, nem pedig külön utas módszerekkel. A múlt hét végén született döntés egy kezdőpont lehet az ilyen nagy projektek megoldására. Ha nem tesszük ezt meg, akkor katasztrófa felé haladunk. Köszönöm szépen, most Wilmot asszonynak adom meg három percben a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Felhasználhatnánk ezt a vitát, hogy megbeszéljük a múlt pénteken tető alá hozott megállapodás részleteit. Most ketyeg az óra, megszületett a megállapodás, és a csúcs találkozón végre egyértelműen fogalmazott a brit miniszterelnök a, az EU tagsággal kapcsolatosan. A briteknek nagyon jelentős kérdésre kell választ adniuk, sokkal fontosabb ez, mint egy nagyon késői brüsszeli reggelin, amiről meg lehet állapodni. Ez az Egyesült Királyság jövőjéről szól, globális helyéről, Európa jövőjéről, amikor nemzetközi együttműködésre van szükség, hogy a bizonytalan világban a kihívásoknak megfeleljünk túl hosszú ideig nem válaszoltak kérdésekre Európával kapcsolatosan a brit politikusok. Lehetővé tettük, hogy csak a másik oldal dominálja a vitát. Azok, akik félelmet akartak elhinteni, megosztani a közösségeket és ideológiai napirendet, stratégiát előmozdítani. Válaszokat pedig nem adunk az alternatívákra, hogy hogyan lehet aktív és vezető erős tagja az EU-nak az Egyesült Királyság. Akik az Egyesült Királyságért szólnak, sokszor csak a nép egy töredékét képviselik. Ideje, hogy erre rámutassunk, és azokat is pelengér állítsuk, akik patriótaként nem az Egyesült Királyság érdekeit mozdítják előre egy olyan választás mellett kardoskodnak, ahol a munkahelyek biztonsága meginog, a munkavállalók jogai megnyírbálódnak. Ezért személyes kampányra van szükség, nem csak azért, hogy az Egyesült Királyság az EU tagja maradjon, hanem hogy Európában vezető szerepet kapjon. A munkáspárt meg tudta akadályozni kampányával, hogy a munkavállaló jogokat meg tudja csorbítani a Tory párt a ezek fontos témák továbbra is a kampányunkban. Pozitív érveket teszünk le amellett, hogy Nagy-Britanniának hol a helye a világban a gazdaságban, a környezetben sokkal erősebbek lehetünk, hogyha európai partnerünkkel közösen dolgozunk. Sok mindent tehetünk, hogy Európa jobban működjön, és ez a mi szavazóink érdekeit is szolgálja. Senki ne ringassa magát illúziókba. Miután a népszavazás megtörtént, és a parlament azt szentesíti, még sokat kell tennünk Európáért. Az Egyesült Királyságnak itt kell lennie, az asztal körül kell ülnie, ezért minden lélegzetünkkel azon fogunk küzdeni, hogy győzedelmeskedjen ez az ügy. Köszönöm szépen, Vilmot asszony, elfogad-e Darmus Örliétől egy kékkártyás kérdést? Köszönöm szépen, hogy elfogadta a kérdést. Természetesen a parlamenti választásokon néhány hónappal ezelőtt a munkáspárt ellenezte a népszavazás tartását, a népszavazás elvét ellenzi, vagy pedig magának a népszavazásnak a megtartását, hogyha most ezt támogatja, akkor miért változtattak a véleményükön? Ez irreleváns. Meg lesz a népszavazás, tetszik vagy nem tetszik, itt tartunk. Most azon kell dolgoznunk, hogy a brit nép jövőjéért küzdjünk, és a brit nép jövője az erős Egyesült Királyság erős Európában egy erős gazdaság, erős biztonság, beruházások, munkahelyek és munkavállalói jogok. Köszönöm szépen. Intfeld asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig szerettek idézni az igen miniszterelnök úr kedvenc tévéműsoromból. Humphrey egyszer azt mondja, miniszter úr, legalább 500 éve ugyanazokat a külpolitikai célokat szolgáljuk, vagyis hogy megbontsuk Európát. A hollandokkal, a spanyolok ellen, a németekkel, a franciákkal ellen, a franciákkal, a németek és az olaszok ellen, hogy oszd meg, oszd meg és uralkodj. Most miért változtassunk rajta, ha ilyen jól működik évszázadok óta? Holland liberálisként és európaiként én azt mondom, hogy bizonyítsuk be, hogy Sir Humphreynak nincs igaza. Tegyük meg ezt június 23-án, brit barátaim. Mi azt akarjuk, hogy itt legyetek velünk Európában, bent legyetek, és nem egy homályos megalapodás miatt, hanem azért, mert csak egy erős, egységes Európa válaszolhat a 21. század kihívásaira, a menekültekre, a terrorizmusra, az éghajlatváltozásra, az, ég, az energiaválságra, és csak együtt tudjuk az állampolgáraink életét jobbra fordítani, megragadva az internet korának és a globális gazdaság korának nagyszerű lehetőségeit küzdjünk együtt, és szavazzunk a bemaradás mellett június 23-án. Köszönöm. Sanderson for one minute and 30 seconds. Anderson asszony másfél percben. Köszönöm. A nem hozzáti hovatartozás miatt a szegénységi küszöb alá tolni embereket, készíteni embereket, nem ez a módja annak, hogy a, bentartsuk az Egyesült Királyságot az Európai Unióban. Egyre szorosabb EU Európai Unió szemantikájával kapcsolatban vitázni, ez az EU-szkeptikusokat soha nem teszi majd boldogá, hogy ezt kivettük a szövegből. Egész egyszerűen az Európai Unió túl messze van a polgároktól, a demokratikus deficittel nem tud mit kezdeni, és a nemzeti parlamentekben kellene, hogy legyen a döntéshozatal súlypontja ugyanakkor a munkavállalók jogainak védelme, az emberjogok védelme, a környezetvédelem és számos más területen nagyon sokat tett az Európai Unió, nagyon sokat segített. Az ír folyamatot is támogatta, segítette, illetve az Interreg és a, és a béke finanszírozáson keresztül sokat tesz ö, Észak-Írországban, az ország minden sarkában az agrárfinanszírozás, az agrártámogatások nagyon pozitív hatással jártak Észak-Írországban. És nagyon sok választó egész egyszerűen nem bízik abban, hogy ha kilépünk az Unióból, akkor majd a brit kormánytól ugyanezt a támogatást megkapjuk. Éppen ezért a Sinn Féin a Brexit ellen kampányol majd. Európában van Írország helye, észak és dél egyaránt. Köszönjük szépen! Jill Evans következik egy perc 30 másodpercben. Köszönöm szépen! Wellsben. nagyon komoly politikai vita folyik, mert az uniós népszavazás előtt májusban ö, választásokat, parlamenti választásokat tartunk, az új kormányt kell kiválasztanunk. Arról szól a vita, hogy hogyan lehet a gazdaságot fellendíteni, és szerintem ezek az üzenetek kéz a kézben járnak az én pártom úgy véli, úgy érzi, hogy Európában van Wales helye, ezért azért fogunk kampányolni, hogy a jövőben is megmaradjon ez a sikeres együttműködés. Az uniós tagság jó nekünk, gazdaságilag, társadalmilag és kulturálisan egyaránt. Szeretnénk, hogy Európában nagyobb hangot kapna Wales, ezen fogunk dolgozni. Ez a népszavazás azonban egyen nagyobb ügyről szól. Arról szól, hogy milyen nemzetté akarunk válni, milyen Európává szeretnénk válni a jövőben. És Wales, mint más országok is, nagyon sokat tehet annak érdekében, hogy tisztességesebb, jobb társadalmat építsünk Európában. Tehát alapvetően pozitív az üzenetünk. Úgy érezzük, hogy mindenkinek az érdeke vidéken és városban egyaránt a cégek, munkavállalók érdeke egyaránt, és főként a fiatalok érdeke az, hogy az Európai Unióban bent maradjunk. Mert ne felejtsük, barátaim, hogy ezt a döntést nem csak magunknak hozzuk meg, a jövő generációk helyett is meghozunk egy döntést. Köszönjük. De Graaf úr egy percben. Elnök úr, az derül ki a kutatásokból, hogy a brit lakosság nagy része azt szeretné, hogy távozzon az ország az EU-ból. Az EU azt állítja, vagy legalábbis azt sugálja, hogy nem foglalkozik ezzel. Egyfajta látszat megoldást kötnek, és gyakorlatilag semmi szuverenitást nem kap vissza az ország. Cameron pedig azt jelzi, hogy ugyanúgy, mint Rüte, ő is beadja a derekát, és rövid pórázon fogja őt az Európai Unió. Az EU-ból való kiválás és az, hogy az ember ura legyen a saját országának, ez azt hiszem egy történelmi jelentőségű esély. Hollandiában is a lakosság 53%-a szeretne kiválni az Európai Unióból. Én azt javaslom, hogy már ma írjuk ki a népszavazást, hogy együtt tudjunk működni, de ha lehet, akkor szuverén államként dolgozzunk a jólét érdekében. Folyt úr, köszönöm szépen, elnök úr. Ma Hallottunk egyet mást arról, hogy mi minden nem működik, és mi mindent nem ültettünk át a gyakorlatba. Így például ott vannak a milliárdos ígéretek Törökország irányába. Még mindig nem jött össze ez az összeg. Egyáltalán hogyan feltételezhetjük azt, hogy bármennyi, bármennyi pénzt is adunk Törökországban, bármi változna majd az ottani körülményeken. Törökország érdekelt abban, hogy destabilizálja szomszédját, Görögországot. Felmerül bennem, hogyha ez az utolsó esélye az Európai Uniónak, akkor amúgy is elfeledhetjük az egészet. Sok mindent hallunk a Brexitről és annak a katasztrofális következményeiről, azt hiszem, hogy katasztrofális következményei Európa számára ennek nem lesznek. Ha, Európa, ha az Anglia kilép, akkor megint reményt látunk Európából, akkor megint lesz egy mag Európa, amelyben integrálódhatnak a népek, és akkor megint az európai népek, az európai országok szuverének lesznek. Madame uh, Grostet, one minute and 30 seconds. Grostet asszony uh, másfél percben. Oui, merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha engedjék meg, hogy egy volt francia elnök szavait kölcsönvegyem. vegyem miközben ég a ház, mi másfele fordítjuk szemünket. Ugyan, úgy tűnik, hogy nem ugyanazok a prioritásaink. 48 órán itt tárgyalások után semmiféle eredményt nem értünk el a migráns ügyben, miközben ezer számra érkeznek Európában az elkeseredett emberek. Éppen ezért a, a, a Brexit e, tehát próbáljuk igazából elhárítani, Értem, hogy David Cameron politikai karrierjének ez a legfontosabb, ugyanakkor ez megnyitja az alakárt Európa előtt is az ajtót, de nem szabad gátolni mindazokat, akik az európai projekttel szeretnének tovább haladni. Mit mondjuk az embereknek, akik a kínai dömping, a migránsügy, a Daesh elleni harc, az amerikai, Amerikával fenntartott kapcsolataink tegnap a Görögország, holnap az Egyesült Királyság, ki lesz a következő? Egy áldozata van az egésznek, a szolidaritás és az európai projekt a politikai és gazdasági stabilitás, a, a környezetvédelmi és társadalmi kérdések. Legyünk egyesültek, tartsuk benne az Egyesült Unióban a briteket. Egyébként a labda ott pattog a britek térfején, nem lehet Európát játszani. Itt az ideje annak, hogy a tagállamok igazából ne pirománt, hanem tűzoltót játszanak vég, végre, amiközben ég a ház. Madame Grostet. Köszönjük, Grostet asszony. Vous avez une carte bleue. Kék kártyás, kértyás, igen, megverjük, míg feltenni a fejhallgatóját. Kék kártyás kérdést kapott, fogadja ezt Löbreton úrtól? ma question. Kérdésem Grosztet asszonyhoz a következő, a Brexit politikai instabilitást és gazdasági instabilitást hoz majd Európában. A frankfurti bőrze a londoni bőrzével, tőzsdével megalapodott. Ez nem, biztos, nem arra bizonyíték, hogy semmi nem lassít a Brexit, a britek esetleges kilép, kilépése? Nem figyelt oda, kedves képviselőtársam. Nem azt mondta, hogy a Brexit politikai instabilitást hozna. Azt mondtam, hogy a politikai, gazdasági, szociális környezetvédelmi instabilitása a világban arra szorít minket, hogy egységesebbek legyünk. Éppen ezért olyan fontos, hogy félmilliárd európai együtt egyesülve szálljon szembe a mondalizáció, a globalizáció fej, ö, veszélyével, ezért van szükségünk az Egyesült Királyságra. De amikor látjuk, hogy a londoni tőzsde összeomlóban van, akkor láthatjuk a londoni tőzsdeindex alapján, hogy egyáltalán nincs önnek igaza. Köszönjük, Gerer úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudjuk, hogy mi fog történni négy hónap múlva az Egyesült Királyságban, bár csak a döntés az lenne, hogy maradnak az Európai Unióban. Azt viszont tudjuk, hogy mi történik nap mint nap az Európai Unió városaiban és a városok utcáin, különböző válságok követik egymást, menekült válság, biztonsági válság, a Brexit miatt megfeledkeztünk arról, hogy évek óta állandó válságban élünk, a növekedés, a munkanélküliség, a bérek szintje miatt. Az OECD közzétette a gazdasági előrejelzéseit, és ennek fényében 1,4%-os növekedést mutat az EU, Németország 1,4, Olaszország is csekély növekedést mutat, és ez azt jelenti, hogy nem vagyunk képesek választ adni arra a válságra, ami a többi válságnak a magja, és ami most tönkreteszi az Európai Uniót. Miért történik mindez? Egy olyan kontextusban, amikor rendkívüli monetáris politikákat alkalmazunk, amikor a nyersanyagárak is alacsonyak, azért mert nincs egy expanzív fiskális politika, amire most szüksége van az Európai Uniónak. És pontosan ezért az OECD fiskális politikákat, nagyra törő fiskális politikákat vár el, több beruházást rövid távon, és ami még fontosabb, hosszú távon és ez nem egy összeesküvés kényzi közgazdászok részéről, akik megszállták az OECD-t, hanem ezt a józanész diktálja, illetve az elmúlt évek tapasztalatai. Éppen ezért azt kérik, hogy a Juncker tervet határozottabban valósítsuk meg, és az Európai Beruházási Bank nagyobb kockázatot vállaljon amikor a migráció kérdésével foglalkozunk, mindig azt halljuk, hogy korlátozásra van szükség, de nincs elég szándék, hogy a már jóváhagyott döntéseket alkalmazzuk. Juncker úr azt mondta, hogy a tanács megerősítette, hogy a döntéseket végre kell hajtani, ezt, ez remélem nem ironikusan gondolt, remélhetőleg márciusban valóban elkezdik ezeket alkalmazni. Köszönöm Guerrero úr. Atkinson képviselőtől elfogad egy kérdést. Guerrero úr, szocialistaként Ön gyakorlatilag beveszi azt, amit Cameron úr mondott, hogy kétsebességű Európa lesz. Kelet-Európa, Lengyelország, Románia állampolgárait másodrangú állampolgárként kezelik majd, mert hogyha Cameron eléri a szerződések módosítását, akkor az önök állampolgárai sem jöhetnek hozzánk, és nem részesülhetnek munkához kapcsolódó juttatásokban. Hogyha ön Ön szerint, hogyha az opt-out nem biztosított, önök elfogadják ezt a kétsebességű Európát, és elfogadják azt, hogy másodrangú állampolgárként kezeljék az állampolgáraikat? Azt hiszem, hogy a frakció vezető, valamint a delegáció vezető, a Vilmot képviselő hozzászólása is elég egyértelmű volt. Mi támogatjuk azt, hogy az Európai Unió erős legyen, integráló Európai Uniót akarunk, egy olyan uniót, amely tiszteletben tartja a szociális jogokat mindenki számára, minden egyes uniós állampolgár számára. Thank you very much. Now, Mr. Köszönöm szépen, Telicska úr, egy percben. Hölgyeim és uraim, olyan országból jöttem, amely 40 évig nem saját akaratunkból, de az integrációs folyamaton kívülre kelt a második háború utáni fejlemények miatt. Óriási különbség, hogy valaki kint van vagy bent van az Európai Unióban, a gyengeségeivel, tökéletlenségeivel, nehézségeivel, véleménykülönbségeivel. Én a brit kollégáknak csak azt tudom mondani, hogy nek, mi akarjuk, és szükségünk van rá, hogy az Egyesült Királyság bent maradjon az, egyes, az Európai Unióban, és hogyha engedményt kell tenni, akkor én erre készen állok. Egy másik kapcsolódó kérdéssel kapcsolatosan. Ez nem lehet a végszó itt kell kezdődni ők azoknak a reformoknak, amelyeknek az Európai Uniónak szüksége van. Ezek napirenden vannak részben, részben pedig majd még napirendre kell őket venni. Ha megnézzük a tanácsi következtetéseket, és tudom, hogy sok erőfeszítés fekszik bennük, márciusban konkrétumokat kell szállítanunk, hogy az állampolgárok értsék és higgyenek abban, hogy jó úton haladunk. Köszönöm. Telicska úr. Flanagan úr másfél percben. Uh, Köszönöm szépen. Több millió ír származású ember szám, szavaz majd a Brexit népszavazásban. Remélem, hogy meghallgatják ezt a vitát, és az alapján döntenek. Juncker úr meg sem, itt sem maradt a teremben. Még a 31 milliárdos ígérvény terhet sem tudták el, bizony, elmozdítani. Az Írközponti Bank az LKB-ra mutogat, olyan hitelt kellett felvennünk, ami elkerülhető lett volna. Nem is válaszoltak ezzel kapcsolatosan az ír legfelsőbb bíróság egy parlamenti képviselő ügyét hallgatja éppen az alkotmányossággal kapcsolatosan. Ez a bank, amit kisegítettek már akkor is fizetésképtelen volt és nem rendszerjelentőségű, meg szekték a vonatkozó szabályokat, hiszen ezt az alapot csak fizetőképes intézményekre lehetett volna felhasználni. Ezt az LKB szentesítette, mert félt a probléma tovább terjedéséről. 31 milliárd több Juncker úr bárhol is van őt. 2010-ben ezt a sok pénzt ebbe betették. Az Egyesült Királyság ezt elfogadta volna, vagy Luxemburg, Franciaország? az Egyesült Királyságban élő íreknek mondom, miért nem adnak választ ezekre a kérdésekre? Azért, mert senkit nem érdekel. Én ezért mondom, hogy brit írek szavazzanak a kilépésre. Köszönöm szépen. So now, uh, Miss Scott, one minute and 30 seconds. Scott asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Excuse me, I didn't see the blue card from Mr. Elnézést, Tenok úr kékártyás kékártyát nem láttam. Elfogadja Tenok úr kékártyás kérdését? Mr. Flanagan, would you accept... Flanagan úr, el, elfogadja Tenok úr kérdését? Akkor parancsoljon. Micro, micro, micro. Kérem, próbálj meg mikrofonba, képviselő úr, hogy jobban fog menni. The Irish citizens... Az Egyesült Királyságban élő ír származásúakhoz szólt a kollega. Egész egyszerűen ne, nem értem, hogy ez hogy fog segíteni önnek az Írország adósságával kapcsolatban. Ön azt mondja, azért kampányol, amellett kampányol, hogy lépjenek ki az, Egyesü, e, e, e, az Európai Unióból, és csatlakozzanak az Egyesült Királysághoz és a brit fonthoz. Észak-Írország, az Észak-Írország része, és Észak, illetve az Ír köztársaság között egy, egy vám határ lép majd életbe. Az hogy, hogy fog segíteni a, a dél gazdaságán, hiszen az Egyesült Királyságokban marad az egy Európai Unión kívül az Egyesült, tehát az Unión kívül és belüli lesz észak és dél. Hogy, hogy lesz ez jó önöknek? Nem is értem. It is ironic given that I Hát igen, furcsa ez, hiszen mondtam, hogy az íreket sose hallgatják meg, hát engem se hallgatott meg írként ön. Azt mondtam, hogy ha ezen kérdésekre nem kapunk rendes választ, fél milliárd eurótól fosztottak meg bennünket újra és újra, azért mondom, hogy ha nem hallják meg az írek szavát ebben a házban, akkor vegyék figyelembe, amikor szavazásra kerül sor. Az egy Nagy-Britanniában élők, akik a válság során hagyták el Írországot, negyed millió írnek kellett a válság miatt elmenekülnie, hogyha nem kapunk választ, akkor milyen következtetésre juthatnának másra, mint hogy az Európai Unió nem figyel oda az írekre kivéve persze, hogyha jobb oldali politikákat vezet be. Köszönjük, szakítja meg az elnök, most már valóban Scott asszony következik. I'm here for real. Tényleg itt vagyok. A zöldek úgy érzik, hogy az unióban van a helyünk, mert közös megoldásra van szüksége, közös problémákra így tudunk választ találni. Az éghajlatváltozás, a terrorizmus, a menekültválság nem ismernek határokat Éppen ezért kollaboratív együttműködési rend alapuló megoldásokat kell keresnünk. Európában van-e az Egyesült Királyság jövője? Középkorú, öltönyakendős emberek vitáznak erről. Ez olyan, mint igazából, amikor az ember a moziban a filmet nézi, de még mindig csak a reklámok mennek. Jó lenne, hogyha mindenkinek hasonló beleszólása lenne ebbe. Valóban osztom azok aggodalmát, akik úgy gondolják, hogy az európai politika a britek Eh, és más európaiak eh, kívánalmai elé szaladnak. Mégis szerintem európai sikertörténet, hiszen eltérő kultúrák és népek együttműködnek a közös jó érdekében. Tudjuk, hogy nem tökéletes az Európai Unió, de hát belülről tudjuk átalakítani. Az a népszavazással kapcsolatos kampány során végre beszélgethetünk arról, hogy Európa hogyan lehet jobb, hogyan lehet javítani az európai intézményeket, hogyan lehet demokratikusabbá tenni, hogy jobban elszámoltathatássák az európai állampolgárok ezeket az intézményeket. Ez egy kiváló lehetőség arra, hogy tényleg by the people, for the people, az emberek által és az emberekért legyen Európa motorja. Köszönjük Scott eh, asszony, Vilinszki úr. Eh. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, először is eh, szeretném jelezni, hogy mennyire örülök annak, hogy egy nagy demokratikus rendezményre kerül sor Nagy-Britanniában június 23-án, demokratikusan dönthetnek az állampolgárok. Hollandiában is van egy demokratikus többség a népszavazás mellett, amely arról akar dönteni, hogy csatlakozzanak, hogy, hogy kiváljanak ki az Európai Unióból. Hazámban is nagy az elégedetlenség az Európai Unióval kapcsolatban, és ezért azt szeretném kérdezni, hogy miért ne lenne lehetséges azon a kontinensen, ahol a demokrácia született, hogy most Izland vagy Görögország erről a, a történészek nem egységesek, de a demokráciát miért ne lehetne bevezetni itt? Semmi jobb, nincs a demokráciánál semmi jobb. Minden ebben a rendszerben van, van, ott vannak az állampolgárok, nekik van igazuk, a szuverenitás kell, hogy döntsön, és Európa csak akkor jut előbbre, hogyha megint lehetséges, a demokratikus döntéshozatába ismét bevonni az állampolgárokat, és nem kihagyni őket ebből. Köszönöm. Oh, Mr. Corvin Mike, one minute. Corvin Mike úr, egy percben. Jó. Donald Tusk úr azt mondta, hogy az emberek szabad mozgása fontos számára. Az Egyesült Királyság viszont a Schengeni térségnek nem része. Írország még Marx Károlynak is menedéket adott, de persze jutatásokat nem fizetett neki. Nem a kongói gerillákról kellene vitáznunk. Remélem, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, és visszalép a szabadkereskedelmi övezetbe Lengyelországgal, a Cseh Köztársasággal, Szlovákiával együtt és más országokkal együtt. Szerintem az EU-nak meg kell szűnnie. Korvin Mike úgy. Korvin Mike úr, Bonanno úrtól elfogad egy kék kártyás kérdést. Please. Tessék, Bonanno úr. Sí, eh, ho sentito l'intervento del... Köszönöm szépen. Meghallgattam kollégám felszólalását. hogyha ön Juncker úr vagy Tusk úr helyében volna, ön mit tenne a varázspálcájával, ha ilyenje lenne? Repeat your question. It's the second part of the question. Mit csinálnék, hogyha mi lenne? Dicevo, dopo aver sentito l'intervento del, del collega, cioè di lei. Meghallgattam tehát az ön felszólalását az előbb és valami felmerült bennem, hogyha lenne egy varázs pálcája, mint a mesékben, és holnap reggel úgy ébredne, hogy bármit megtehet, és ön Juncker úr vagy Tusk úr, akkor mi volna az első varázslata? Mién változtatna? Én bejelenteném az Európai Unió végét, ha megtehetném. Fortunately we live in a real world. Szerencsére a valós világban élünk, így az elnök. González úr, másfél percben. Mikrofon. Mikrofon kérünk. Elnök úr, az Egyesült Királysággal való megalapodás nem az, amit szerettünk volna, de ez volt az egyetlen lehetséges. Így nem veszítünk, de azért ne áltassuk magunkat, mert ez nem egy jó hír, ez egy visszalépést jelent az a nemzedék, amely megélte a két világháborút és annak következményeit, lassan már nincs köztünk, egyre kevesebben emlékeznek a második világháború következményeire, és ez veszélyes. Felépítettünk egy Európát azért, hogy új nemzeti összetűzéseket kerüljünk el, most pedig kezdjük tapsolni azon politikusokat, akik kihasználják az ilyen konfliktusokat, hogy népszerűségre tegyenek szert. Volt egy háború, ezt követően jött létre Európa, ne tegyük ezt tönkre, ne kövessük el a múlt hibáit, a nacionalizmus és a populizmus hibáit Sokat beszéltünk a külső kockázatokról, de az igazi kockázatok az Európai Unióban itt bent vannak, ahogyan 39-ben is, a régi nacionalizmus és populizmus a veszélyes. Ez ellen az egyetlen oltás az Európai Unió, és még egyszer hangsúlyozom, ne gyengítsük. Európának szüksége van az Egyesült Királyságnak, de ö, hangsúlyozom, Anglia, ö, Wales, Észak-Írország, Skócia együtt sokkal inkább igénylik az Európai Uniót, hiszen az Európai Unió nélkül nagyon hideg van és nagyon egyedül lennének, emlékeztetnék még egyszer arra, lesz egy népszavazás, a britek eldöntik, hogy bent maradnak-e vagy sem, de amit mindannyian hangsúlyoznunk kell, bármit is tegyenek a britek, Európa fennáll továbbra is, mint ahogy ma az Egyesült Királyságról beszélünk, angolok nélkül itt a teremben. Azt hiszem, ez egy jó metafora. Köszönöm szépen, Gualtieri képviselő két percben. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a megállapodás, amiről tárgyaltak és egyhangulag elfogadta a 28 tagállam, kiegyensúlyozott méltányos megállapodás. Minden intézmény büszke lehet arra, hogy az EU képes volt időben egy ilyen megállapodást alkotni. Ez elismeri, hogy az Egyesült Királyság továbbra is kihasználhatja az egységes piac előnyeit, anélkül, hogy az egyre szorosabb integráció elve kötné, miközben ez az elv teljesen érvényben marad a többiek számára. A font diszkriminációja ellen garancia ez a megállapodás, miközben a szerződés kimondja, hogy egyenlő feltételeket kell biztosítani és azonos játékszabályokat. A megállapodás elismeri ugyanakkor, hogy további eurozóna integrációra van szükség. Éppen ezért, hogyha a brit állampolgárok úgy döntenek, hogy az EU-ban maradnak, meg kell majd vizsgálnunk a bizottság javaslatát, miközben tiszteletben kell tartanunk ezt a megállapodást, és nem szabad késletetni a végrehajtását. Jogi szempontból az Európai Parlament természetesen csak formálisan beszélhet megfelelő eljárásról a bizottsági javaslat alapján, de politikai szempontból úgy gondolom, hogy ez a vita is pontosan megmutatja, hogy a megállapodás nagy többség támogatását élvezi ebben a házban. Méltányosak leszünk, tartjuk a szavunkat, és most a brit állampolgárokon a sor, hogy a jövőjüket és a jólétüket biztosítsák. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bielde asszony egy percben. E Köszönöm az EU-s vezetőknek, hogy tolerálták az újabb brit követeléseket, felismerték, hogy mennyire fontos Cameron úr és pártja számára egy megállapodás megkötése. Most kezdődik az igazi csata, közreledik a népszavazás, nem biztos, hogy sikeres lesz ez. 20 éve a külföldi tulajdonban lévő média és Farázs úr és a hozzá hasonló vicces figuráktól mindenféle félrevezető információt hallhatunk. Láthatjuk, hogy Európában maradni a legjobb módja annak, hogy a legnagyobb, világ legnagyobb belső piacához tartozzunk, egy biztos stabil kontinenshez, ez sokkal több ugyanakkor az EU, mint egy, e, e, mint egy szabadkereskedelmi övezet. Együtt kell dolgoznunk, hogy a előttünk álló problémákra megoldást találjunk akik a Brexit mellett kampányolnak, olyanok, mint a lemingek, akik a szakadék felé mennek, de nem tudják, hogy mi van a mélység e, ben mi van a túloldalon. Ez nem patriotizmus, ez idiotizmus. Kérem, ne tegyük tönkre az utánunk jövők generációk jövőjét. Köszönjük Sargentini asszony egy percben. A következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Tarthatunk a migráns válságügyben e, eh, csúcsot egyiket a másik után. Görögök, törökök, Ausztriával, Balkáni országokkal, aztán megint Görögországgal, majd nélküle. Persze lehet egyik csúcsot a másik után rendezni, de nem fogjuk ellenőrzésünk alá vonni ezt a kérdést, ha nem ha vagyunk hajlandóak beszélni arról, hogy tavaly egy millió ember érkezett Európába, és hogy idén ez újra megtörténhet. Hogyha a külső és a belső határok lezárásáról nem beszélünk. Egész egyszerűen homokba dugjuk a fejünket. Az általános ügyek tanácsa pontosan ezt tette, amikor arról beszélnek, hogy egy új egy Schengeni cikket alkalmaznak az a belső ellenőrzések, határellenőrzések újbóni bevezetésére. Az igazi kérdés az, hogy hogy találunk helyet mindezen migránsoknak, nem az, hogy hogyan nyomjuk őket át a görögökre, illetve a törökökre. Köszönöm, Bocemberg asszonytól kapott egy kikártyás kérdést, elfogadja? Igen, akkor parancsoljon asszony. Köszönöm, elnök úr. Sargentini asszony szavait érdeklődve hallgattam. Persze önök számára a migráns ügy, illetve azért probléma, mert nincs meg a politikai szándék a tagállamok részéről arra, hogy a relokációs, azaz a kötelező kvóták megállapodását elfogadják és Törökországgal szemben esetleg határozott a felépést szeretnének annak érdekében, hogy például a talonc egyezmények végrehajtásában valamit tegyenek. Köszönöm elnök úr, köszönöm a képviselőasszonynak ezt a kérdést. Migráns és menekült válságról van szó. A kettő együtt kezelendő, hiszen nagyon sokan vannak, akik politikai menedékjogra jogosultak. Számomra alapvetően politikai szándék, politikai akarat kérdése, ettől függ a megoldás. Persze lehetünk keményebbek Törökországgal szemben, nem ez a megoldás. 3 milliárd eurót ígértünk törököknek, aztán még egy fillért nem fizettünk ki. Nem hiszem, hogy ez egy új fejezet lenne. Nem akarjuk, hogy Törökország vízummentes utazásban részesítjön, nem akarjuk, hogy belépjen az Európai Unióba, de azt akarjuk, hogy a két millió menekült ott maradjon. Hát nem hiszem, hogy ez kiindulási pont lehet. Köszönjük Borgéci úr egy percben. Mi a convin? Ez a vita meggyőzött arról, hogy ha a britek döntenek vagy sem, ennél van rosszabb megoldás is. Fontos, hogy a tanács erre vonatkozóan döntött. A törököknek három milliárdot dobtunk az örükbe, hogy ellenőrizzék a határokat, Tusk úr is említette, és elnök úr is, hogy mi a helyzet a bizottságban, de mi történik az európai polgárokkal? azokkal, akik kínzásoknak voltak kitéve. Ővelük nem foglalkozik Európa, holott a világ minden egyes részén foglalkozik az emberi jogokkal, csak éppen nem a saját állampolgárainak helyzetével. Ezért szeretnénk tudni Egyiptomtól, hogy mi történt ott, és azok, akik az igazat állítják, mondják el, hogy mit történt. Az olasz kormánynak is ezt meg kell hallania Európa hangja, Mogherini asszony, de sajnos őt nem hallják meg. Funtulis képviselő. A legutolsó csúcson az hangzott el, azt láthattuk, hogy az európai struktúrának mint olyan nincs jövője, hiszen a körülmények ellehetetlenítik ezt egy saját rezsimet igényel az Egyesült Királyság, ha az Unióban marad. Ugyanakkor vannak országok, amelyek szintén erre törekednének a tagállamok, és az Európai Unió a homokba a fejüket a brit kérések előtt, ugyanakkor nem tették meg ugyanezt Görögország esetében, hanem arra kényszerítették, hogy keresztül menjen a görög nép a Kálvárián, úgyhogy egyenlőségről egyáltalán nincs szó. A tanácsi következtetések Törökországról is szóltak. Törökország pedig mit tesz? Gyakorlatilag átejt bennünket, mint szövetségest a görögök hamarosan majd választ kell adjanak mindarra, amit önök itt tesznek. Brock úr, tisztelt elnök úr, Szeretnék Tusk és Juncker elnök uraknak köszönetet mondani a kitűnő együttműködésért, amelyet felajánlottak a csúcs során a parlamentnek, és ennek eleget is tettek. Azt hiszem, hogy az európai érdekeket és Európa lelkét nem bocsátottuk áruba. Nagy-Britannia azt kapta, amire szüksége volt a sikeres tárgyalások érdekében, és kötelezettséget vállaltunk a mellett, hogy a jogalkotás függetlenségét betartjuk, illetve elkötelezzük magunkat amellett, hogy véghez visszük politikai értelemben véve ezt a projektet. Szerintem ez nagyon fontos, és a tárgyalások légköréből ez bebizonyosodott. Úgy gondolom, hogy ez a stílus, ez a stratégia tartható is, és a jogalkotás is ezt kell, hogy kövesse majd. Ez alapján pedig azt hiszem melegetteltünk annak is, amit David Cameron a tárgyalások végén mondott. Nagy-Britannia sem kap semmilyen esélyt, hogy befolyást gyakoroljon ebben a változó világban, a terrorizmus elleni küzdelemben, ha nem csatlakozik Európához, nélkülünk az amerikaiak vagy az oroszok megállapodást kötnek, és amikor ezt látjuk, akkor ez végre, végre, végre fel kell rázzon bennünket. Együtt boldogulunk csak, vagy, vagy egyáltalán nem. Éppen ezért vissza kell szereznünk a népek közti szolidaritást, és remélem, hogy ez a megállapodás kinyitja majd a brit nép szemét is, és megerősíti őket a döntéshozatalban. Köszönöm szépen. Anderson képviselő részéről elfogad-e egy kék kártyát? One. So, Mr. Anderson. Anderson úr, tehát köszönöm. Brock úr, Úgy gondolom, hogy a megállapodás, egy olyan megállapodás, amelyben nem ismerik el a nem eurózónás országok erkölcsigát, hogy kívül maradjanak az euró megbukott kísérletén, abból hiányzik valami. Nyilván ezt valamikor majd ki kell egészíteni ezzel, talán ön sem vitatkozik. Kiderül pontosan, a szövegből, hogy 26 országnak van kötelezettsége, 19 teljesítette, 7 még nem, és a kettő között különbséget kell tenni. Kettőnek, két országnak van csak optinje, optautja, az euró stabilitását meg kell tartani, az eurozónát el lehet mélyíteni, erről megegyezés van, és arról is, hogy mindenkinek ugyanolyan jogai vannak, és ugyanolyan szabályok vonatkoznak rá, de a hét ország élvezi az összes eurozóna előnyt. Az unió fizetőeszköze az euró, ebben egyeztünk meg az elején, ez a cél. Köszönöm, Rogi Trigesz asszony, egy percben. Elnök úr. Ön arról beszélt, hogy a Schengeni térségbe be kell fektetni és úgy gondolom, hogy ez nagyon jó elképzelés. A jelenlegi szétforgácsolódása a Schengeni térségnek sürgető. Lépése sürget minket, és az európai határokat meg kell határoznunk. Mi az igazi európai határ? Ennek nem szabad szöges drótnak lennie, hogy Európa erőddé váljon. A 21. században a határnak olyan infrastruktúrának kell lennie, amely szervezi Európa és szomszédai partnerei kapcsolatát olyan módon, hogy a valódi európai határ logisztikai hírszerzési eszközökkel van felszerepelve, biztonságot hoz az európai állampolgárok számára, kezeli a menekült folyamatokat. Úgy gondolom, hogy ez nagy beruházás lesz majd a jövőben, és az ilyen befektetés véleményem szerint olyas valami, amiről hamarosan döntést kell majd hoznunk. Köszönöm szépen. Atkinson asszony egy percben. Először is szeretnék köszönetet mondani eh, a dél-keleti térség választóinak. Remélem, hogy élvezik a vitát. Én az EFN-t képviseltem, és a, az elnökök konferenciáját arrogáns miniszterelnökünk csak a képviselők felével akart találkozni, és ebből a találkozóból kiderült, hogy mit gondolnak a britek, nem lesz szerződésváltozás, nem lesz korlátozás a szabad mozgáson, és az EU bíróságok megkérdőjelezhetik a munkaerőpiaci eszközöket. Ez tehát indikatív lesz, és nem jogilag kötelező dokumentum. Ennek a megállapodásnak annyi súlya sincsen, mint, a, mint a papír, amire írták. Az EU bíróságok, politikusok ezt darabokra téphetik a népszavazás után, úgyhogy a legjobb kilépni. Köszönöm. Sojdrova asszony, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves barátaim! Üdvözlöm a megállapodást. Ebben 27 ország akarata fejeződik ki olyan feltételekkel, amelyek elfogadhatóak az Egyesült Királyságnak és mindenki másnak is. Ezek nagyon is értelmes feltételek, tudatában kell ugyanakkor lennünk, hogy mit jelent ez a megállapodás. Tovább kell tárgyalni a jogszabályváltozásokról, amelyekről majd itt a parlamentben is tárgyalunk. Úgy gondolom, hogy az abszolút minimum a közös értékeink, és hogy a szerződés nem változhat. Én tiszteletben tartok mindenkit, tisztelek mindenkit, aki a populizmussal szemben kiáll. Nagyon örülök, hogy olyan hangokat is hallok, hogy az Egyesült Királyság maradjon az EU-n belül. Például, hogy Fox úr a tagság mellett érvelt. Farázs úr a másik oldalról félreértelmezte a cseh miniszterelnök nyilatkozatát. Ő csak annyit mondott, hogy dominó hatást idézhet elő, dezintegrációt intézhet, idézhet elő ez a megállapodás, illetve a kilépés. Ennek ilyen negatív konzekvenciái lehetnek. Mi nem akarunk kilépni az Európai Unióból, de megvan annak a kockázata, hogyha nem elszavaznak a britek. Tusk úr tárgyalási lendületét nagyon dicséretésnek tartom. Remélem ugyanezzel az energiával vág majd a migráns válság megoldásába is. Grappini asszony, kékkártyás kérdés. Én is egyetértek, hogy az Egyesült Királyságnak az EU-ban kell maradnia, és úgy látom, hogy ön is ebben hisz. A következő a kérdésem. Ön úgy gondolja hogy miután ilyen engedményeket eh, tett a tanács az Európai, az Európai Tanács az Egyesült Királyságnak, és mondjuk igen lesz a népszavazás eredménye, a belső piac, eh, az egyenlő elbánás és a szabad mozgás joga vajon tiszteletben tartása kerül-e? Meggyőződésem, hogy a megállapodás tiszteletben tartja ezeket az értékeket, illetve a belső piac pilléreit és amit ön említett. A jogszabályalkotási aspektusokról tárgyalnunk kell, de a belső piac elveit nem szabad megsérteni. Köszönöm Biden Holzer képviselő, köszönöm szépen. Jó, hogy a nagy-britanniai népszavazáshoz meghoztuk a döntés alapot, ott kell meghozni a lényeges döntést, és bízom abban, hogy ezt megteszik. Ugyanakkor sajnos egyéb fontos döntéseket elnapoltak. A menekült tragédia, ami most foglalkoztat bennünket, és sajnálom, hogy március 5-én születhet csak döntés, ez lesz az utolsó esélyünk. Végre támogatnunk kell a kapacitásépítést a származási országokban, valódi összegekre van szükségünk, nagyobb biztonságra, biztonságosabb határokra. Ezeket nem tudjuk úgy megteremteni, hogyha a belső határok túlzott kiépítését preferáljuk. Támogatnunk kell Görögországot, nem csak a biztonsági sztenderdek miatt, hanem ezzel összefüggésben az emberi jogokat is védenünk kell. És végül a sokat emlegetett európai megoldást kell valóra váltanunk. A Bertelsmann alapítvány felméréséből is kiderül, hogy az állampolgárok ezt várják el tőlünk, itt az ideje Európának, nem pedig a nemzeti megoldásoknak. Köszönöm szépen, Karasz úr! Tisztelt elnök urak, hölgyeim és uraim, a két téma a menekült kérdés, valamint az Egyesült Királyság beli népszavazás kérdésében van egy közös vonás, nevezetesen az, hogy túl sok a politikus, aki nem elég komolyságról tesz tanúbizonyságot akik nem foglalkoznak kellőképpen az emberek aggodalmaival, játszanak ezekkel, ahelyett, hogy megoldásokat kínálnának fel. Mindkét témában az a közös, hogy itt a emberekről van szó, ami politikai táborunkból, a belpolitikai problémák és konfliktusok, a nemzeti önzés, valamint a feltűnési vízketegség az európai szolidaritás kárára valósul meg, és ezek kihasználják az európai projektet. Felszólítok mindenkit arra, hogy hagyjanak fel ezzel a játszmával, mert a helyzet ehhez túl komoly a menekült kérdésben, valamint az Egyesült Királyság népszavazásával kapcsolatban is. Itt Európa egyesítéséről van szó, erről a közösségről, nem pedig arról, hogy nemzeti szintre helyezzük a politikákat, vagy hogy kiéljük a nemzeti ö, politikai vágyainkat. Ezt egyértelműen ki kell mondani, elfogadhatatlan, hogy a jogszegés egyesek részéről azzal magyarázott, hogy mások is ezt teszik elfogadhatatlan, hogy valaki kerítést épít, magyarázva az, azzal indokolva ezt, hogy mások is ezt teszik. Az európai és a nemzetközi jog, a mi értékeink, illetve a mi döntéseink kielégítőek ahhoz, hogy ebben a helyzetben, ebben a problémában találjunk megoldást, és hitelesebben lépjünk fel, a helyet, hogy csak szítjuk a káoszt. Karasz úr egy kékkártyás kérdést szeretne feltenni önnek Balcitis képviselő. Mr. Balcitis, who has... Balcitis úr szeretné feltenni a kérdést. Elnézést kérek. Elnézést. Elnézést, Balcsitis úr jelentkezett először, sajnálom tényleg sajnálom. Köszönöm, elnök úr. Karasz úr, nagyon sok dolgot elmondott rövid hozzászólásában. A többségünk úgy érzi e házban, hogy az Európai Unióban kell maradni az Egyesült Királyságnak, és remélhetőleg a józanész felülkerekedik. De nem gondolja úgy, hogy az Európai Bizottságnak fel kell állítania egy olyan intézkedéscsomagot, amely végrehajtandó abban az esetben, hogyha az Egyesült Királyság már nem lesz az Európai Unió tagja. El kell kezdenünk beszélni a londoni Cityvel, eh, az üzleti világgal, tehát sok megbeszélni, eldönteni valónk van, az infrastruktúra használata, és így tovább, és így tovább készen állunk erre? A tárgyalások az elmúlt napokban, és egyébként köszönöm, mert erről nem beszélünk eleget. Elmar Brock, Gualtieri, Ferhofstadt kollégák, akik hozzájárultak a parlament részéről a megállapodáshoz, mert ezáltal biztosítottuk azt, hogy a bizottsággal együtt ez az európai egész nem lesz feláldozva a nemzeti érdekek oltárán. Éppen ezért abból indulok ki, hogy az európai polgárok, ugye Manfred Weber is említette ezt, hogy ők valóban erősíteni szeretnék a közösséget, nem pedig kilépni. Ha az Egyesült Királyság nemet mond, akkor ez amúgy is egy hosszú folyamat lesz, hiszen itt nem a megállapodásról szavaznak, hanem arról, hogy nem vagy igen legyen a válasz. Általánosságban véve azt szeretném mondani, hogy minden egyes kormányzat által bevezetett népszavazás egy előre menekülés és a parlamenti demokrácia gyengítése. Mr. Karas, because of the misunderstanding before I... think Karas szóra a korábbi félreértés miatt szerintem kivételt tehetünk és Arton úr is nek is megengedjük, hogy feltegye a kérdését, ha elfogadja. Igen, parancsoljon. You have no escape. Nincs menekülés. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Karasz kollega. Nos, meg kell, hogy mondjam, hogy a múlt heti megállapodás az állam és kormányfők és Cameron úr által kötött megállapodás siker. Szerintem ez az egész színház a politikai tehetetlenség látszatát kelti. Nincs igazi vezetés, elképzelés, akarat az európai politikai életben. És ez az, ezt a képet keltjük magunkról, így hogyan hihetnének egy európai projektben a britek? A nemzeti egoizmus, a kilátástalanság uralkodott el. Egyáltalán nem vagyok elégedett eh, kollégák, hiszen ez a megállapodás eh, mindenféle új igény eh, irány mm, megnyitja az ajtót. Négy hónap múlva azt kívánnánk, hogy bárcsak el lehet vonatni a népszavazást. Megint van közös elem a két témában, vannak határozatok. A probléma mindössze az, hogy nincs, nem kezeljük ezeket elég komolyan. És ez a személyeken múlik, akiknek köszönhetően megszülettek ezek a döntések. Éppen ezért ők kell, hogy saját magukat komolyan vegyék, mert aki nem veszi magát komolyan, azt mások sem veszik komolyan. A menekültügyben is ugyanez a helyzet, mint az Egyesült Királysággal kötött megállapodásnál. Nem azt mondom, hogy az forró kockán, hogy igent vagy nemet mondanak, és azt várom el a politikusoktól, hogy álljanak ehhez hozzá komolyabban, és komolyabban hajtsák végre a döntéseket. A tagállamokban azért vannak problémák, mert a határozatokat nem vesszük elég komolyan, és kiátszák egyiket a másikkal szemben. Ki kell állni amellett, amit az ember ígért, és amit eldöntött, akkor mindannyiunk számára jobb lesz. Niedermüller úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr mindenkinek az az érdeke hogy az egyesült királyság az európai unió része maradjon. mégis a megállapodás szövegét olvasva nem kevés keserűség marad az emberben elsősorban a szociális juttatások megkurttása miatt ami egyértelműen diszkriminatv. keserű a szájunk ze mert tudjuk az európai munkavállalókkal szembeni gyalázatos kampányt farage úr és szélsőjobboldali elvbarátai indtották el keserű a szájunk ze mert tudjuk hogy a lengyelek magyarok és a többiek nem a szociális juttatások miatt mennek dolgozni az egyesült királyságba hanem azért mert otthon nincsen munkájuk. semmiféle szociális juttatás nem tudja kárpótolni ezeket az embereket azért hogy esténként nem simogathatják meg gyerekeik fejét. keserű a szájunk ze mert ismét azokkal fizettetjük meg egy konfliktus árát akik a legrászorultabbak a szociális juttatások megkurttása ugyanis elsősorban a dolgozó szegényeket érinti. ma azonban úgy látszik ilyen európában élünk. ha konfliktusok bukkannak fel a legelső megoldás ami az eszünkbe jut faragjunk le valamennyit a szociális kiadásokból. most sem történt másképpen. s máris vannak tagállamok amelyek mérlegelik nem kellene nekik ezt a példát követni. én olyan európáért harcolok amelyet nem a szociális juttatások eltörlése tart össze. köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Suica asszony, másfél percben. Köszönöm szépen. Azért építjük az Európai Uniót, hogy a békét építsük, és nem a populizmus támogatása miatt. Nagy bátorság kellett a Schengen zóna az eurózóna kiépítéséhez és az egységes Európa elmához, ezt támogatnunk kell. Elnökünk Weber úr rámutatott nagyon helyesen, hogy Szíriában, Ukrajnában, a krími, krími háborúban ezekkel szemben fontosabbnak tartottuk a brit kérdést valóban ez a prioritás ilyen válságos időszakban amikor az Unióban ilyen magas a munkanélküliség. Juncker úr a múlt korjában elmondta, hogy vagy bátrak leszünk, vagy minden széthull. Véleményem szerint bátornak kell lennünk, az Európai Unió nem forgácsolódhat szét, és remélem, hogy így gondolkodnak a britek is helyesen döntenek majd júniusban, és igennel szavaznak az Európai Unióban való tagság mellett. Ez az egyetlen jó megoldás mind az Unió számára, mind pedig az Egyesült Királyság számára. Tusk úr elmondta, és ezt köszönöm, hogy talán ez az EU történetének egyik legveszélyesebb időszaka. Szerintem ebben igaza van. Már most rettenetes humanitárius válság közepette élünk, a migráns válság a második világháború óta talán a legsúlyosabb, viszont március 7-e éb, reményt ébreszt bennünk a Törökországgal való tárgyalás. Még mielőtt megkérdezném, hogy ki kártyás kérdést elfogad a Jakovcsics úrtól, be kell jelentenem, hogy Gulyom kollégának szót fogok adni, utána pedig Tusk urat kell meghallgatnunk, mert utána neki távoznia kell, és utána folytatjuk a vitát az eredeti mederben. Jakub úrtól elfogad egy kékkártyás kérdést? Igen, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Stuica asszony, köszönöm, hogy elfogadta a kékkártyás kérdésemet. Nagyon figyelmesen hallgattam, jól ismerem önt, és tudom, hogy szeretné, ha az Egyesült Királyság uniós tag maradna. Én is hasonlóan gondolkodom. Ugyanakkor az Európai Parlament, vagy mi ketten erről nem fogunk dönteni, a brit nép fog erről dönteni hogyha a brit nép tő, dönt és úgy dönt, hogy kilép, akkor ön is egyetért, hogy az Egyesült Királyságnak ez az utolsó szava az EU-val kapcsolatosan, és ne legyen több újra tárgyalás ez esetben, hiszen az Egyesült Királyság majd újra akarja tárgyalni a tagságát az EU-ban. Igen, egyetértek önnel. Én azt gondolom, hogy ez az utolsó megalapodás, az utolsó ajánlat. Az Európai Tanács tett engedményeket és szavazott erről egyhangulag. Véleményem szerint nem adhatunk még egy lehetőséget a briteknek az újra tárgyalásra. Úgyhogy igen a válaszom röviden. Szilvi Guillaume, köszönöm. Gyakran ugyanazt a kérdést kell feltennünk, egységes tud maradni a sokszínűségben az Európai Unió, vagy sem. A migráció kérdésben hogyan döntött a tanács? Hát igazából semmiről nem döntött a felmerült új javaslatokat nem fogadták el, a, ami pedig szövegben szerepel, az már korábban is mind megvolt. Ami a még rosszabb, a közös megoldások keresését az egyoldalú döntések gátolják. Az együttműködésre épülő Európa helyét átveszi az elszigeltség Európája. A, látjuk, hogy Görögország fellépése, illetve vannak hiánya. Pontosan hova vezetett? Káosz a határon. A tanács elnöke is esetleges humanitárius válságra utalt. Ezért a következő a kérdés. Egyre több az európai csúcs, miközben ezeken a csúcsokon komoly döntések nem születnek. Fontos, hogy ne a politikai kommunikáció eszközeként tekintsenek ezekre. Görögországnak ez semmi sem segít. Tuskónak adom meg a szót, aztán pedig Domrovskis úr fog eh, beszélni a vita végén. Parancsoljon Tusk úr. Thank you, thank you very much, Mr. President. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a megértését is. Két megjegyzésem volna. Két ügyben eh, tárgyalunk ma az Egyesült Királysággal való megállapodás és a migráció, ezek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Kétség sem fér hozzá véleményem szerint, hogy a migrációs válság megközelítése kulcsfontosságú lesz a népszavazási kampány szempontjából is. Azok, akik szeretnék megtartani az Európai Unió egységét, a nyugat egységét, és akik úgy gondolkodnak, vagy úgy érzik, hogy most egy történelmi pillanatban vagyunk, a legnagyobb eltökétséget kell, hogy mutassák és közös tervvel kell rendelkeznünk, vagyis a döntésünket hatékonyan végre kell hajtani, figyelembe véve teljes mértékben a Schengeni kódexet, és közös fellépésben kell ezt megtennünk Törökországgal. Hogyha ez az intézkedési egységesség, hogyha ezt valaki megszegi, ezt az egységes fellépést, akkor hozzájárulhat ahhoz, hogy az Egyesült Királyság kilépjen az Európai Unióból. Mint már korábban elmondtam, az Egyesült Királyságra vonatkozó megállapodás csak akkor lép hatályba, hogyha így szavaz a brit nép. Hogyha a kilépés mellett szavaznak, akkor ez a megállapodás megszűnik. Érvényét veszti, és ne legyenek senkinek illúziói ezzel kapcsolatosan. Nem arról van szó, hogy ez egy a sok tárgyalási kör közül az Egyesült Királysággal, ez volt az első forduló, és az utolsó is egyben, több nem lesz. Elnézést, sajnos nekem most mennem kell. Tusk úr, köszönöm szépen. Most Kefalló Iannis urat kérem, másfél percben mondja el a felszólalását. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nehéz vitatkozni Juncker úr és eh, Tusk úr értékelésével a megállapodással kapcsolatban. Nagyon kíváncsian várom a népszavazást, utána már tárgyalás nem lesz. Emlékszem a zürichi beszédre a Európai Egyesült Államokról, illetve Skócia, Vesz és Észak-Írország helyzetét is felemlegethetem. Ez a népszavazás lényegében az Egyesült Királyság szerkezetét is veszélybe sodorja. Az a szándékom, hogy továbbra is dolgozzunk a Schengeni zóna életben tartásán. Törökország a problémának is része, a megoldásnak is része. A migráns válságban fontos szerepet játszanak az embercsempészek is. Észak-Afrikából is sokan érkeznek, és a törökök nem teljesítik visszafogadási kötelezettségeiket. Nagyon remélem, hogy lesz megoldás. Úgy gondolom, hogy Európa képes megoldást találni. Köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig Kienge képviselő egy percben. Grazie, eh, signor Presidente. Abbiamo... Köszönöm, elnök asszony Ez már az x csúcs volt, amelyet nyomon követhettünk, és amelynek nem volt eredménye, és az elkövetkezendő hónapokra nézve hallhattunk új ígéreteket, de látjuk, hogy ez így nem működik. A migrációs válság az Európai Unióban egyre inkább a menekült áradat feltartóztatására korlátozódik, gyakorlatilag ez az Európai Tanács globális megközelítése, ez nem egy hosszú távra szóló politika. Végeredményben sokkal inkább arról van szó, hogy legális utakat biztosítsunk, és a menekülteket ne hagyjuk magunkra, ne hagyjuk magukra, az országainkba, országainkban. Az európai javaslatok nem adnak konkrét megoldást ezekre a kérdésekre. Ez lenne most a migrációval kapcsolatos globális megközelítés? Egy kicsit több szolidaritás és a felelősségvállalás megosztása azt hiszem, hogy előbbre vinne bennünket egy szélesebb körű megoldásra volna szükségünk európai részről, mert ha ezt nem vállaljuk fel, akkor el kell ismerjük, hogy kudarcot vallottunk a mozgás szabadságát veszélyeztetjük akkor. Köszönöm szépen. Gunnar Hökmark másfél percben. Köszönöm. Azt hiszem szembetűnő, hogy a ma délutáni vita során kevesek, kevesen szóltak azon problémákról, amelyekkel valóban meg kell küzdenünk. Mindez nem csak az Európai Unióról szól, és arról, hogy hogyan szeretnénk Európát alakítani. Európa stabilitás, a biztonság, a jólét, ezek azok a kihívások. Aztán ott van Putyin, Oroszország jelen van Ukrajnában, különböző provokációk, tanúi vagyunk európai tagállamokban, és tudjuk, hogy az ellenzők nagyon szívesen engednének Putyinnak, hiszen ennek fényében szavaztak itt. Aztán a gazdasági fellendülést is előre kell mozdítanunk, a jólétet, de vannak sokan ott a túloldalon, akik nem akarják a nyitott piacokat. Hogyha előveszük a problémákat a stabilitással kapcsolatban, Putyin, már említettem, a közel-keleti és észak-afrikai országok összeomlása, a menekültválság, az éghajlat politika. Azt hiszem, hogy senki sem állíthatja azt, hogy ezeket a problémákat meg tudjuk oldani egység nélkül. Azok, akik a széttöredezettséget szeretik, csak a löpenek, a putyinok és az európai, valamint közelkeleti szélsőségesek kezére játszanak. Az Egyesült Királyságnak is meg kell értenie, hogy mennyire fontos az Egyesült Királyság Európában. Köszönöm. Hökmárk úr. Van egy kékkártyás kérdés Marie Curie részéről. Elfogadja? Meglepett volna, ha senki sem akar kérdést feltenni. Parancsoljon, Jürek, urani szó. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, amit mondott az orosz veszélyek kapcsolatban, hogy főként Európa keleti fele számára mennyire komoly veszélyt jelent Putyin Oroszországa. Az érdekcsoportok, akik például eltűrik a Nord Stream-et, ők veszélyeztetik az ön hazájának és az én hazámnak az érdekeit. Nem a közvéleményt, a nemzeteket kell e, itt e, pelengére állítani. Köszönjük, Hökmák úr! Nos, meggyőződésem, hogy az európaiak számára a legfontosabb Európa stabilitás és biztonsága békét szeretnének, és jól látják, hogy mi veszélyezteti Európa békéjét. Szeretnénk, hogyha felelős környezetvédelmi és éghajlatpolitikánk lenne, és a mi feladatunk az, hogy megmutassuk a, a jelenlegi válságból kivezető utat. És még egyszer mondom, ma délután senki nem mondta azt, hogy jobban meg lehetne oldani ezeket a problémákat önmagunkban, hiszen egyedül nehezebb. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Elena Valenciano egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon sok időt eh, szenteltünk eh, annak, hogy megpróbáljuk elkerülni az Egyesült Királyság kiválását. Azt hiszem, hogy ezt jól tettük, jól tesszük, megpróbáljuk elkerülni a Brexitet, de meglep egy kicsit az, hogy milyen kevés energiát fektettünk eh, abba, hogy megpróbáljuk elkerülni azt, amit én Eurexitnek neveznék, vagyis a kiválást, azt, hogy az európai kormányok feladják az európai értékek védelmét. Itt van ugye a menekült válság. A menekült válság jelenti a fő válságát most Európának, azt, amit Európa képvisel, mit próbál Európa és mit ér el. Ez a válság megkérdőjelezi mindazt, amiért küzdöttünk eddig, amit védtünk. Éppen ezért még azon fáradoztunk, hogy elkerüljük a Brexitet, megfeledkeztünk az Eurexit elkerüléséről, arról, hogy eltűnjön a szolidaritás, az igazság, mint alapértékek, amelyeket eddig képviselt az Európai Unió, innentől azonban nem. Köszönöm, és az utolsó hozzászóló, Paulo Rangel a kecsdjáj előtt. Köszönöm, elnök asszony. Azt kell mondjam, hogy ezen tanács kimenetele gyakorlatilag az Egyesült Királysággal foglalkozik, és kielégítő az eredmény. Úgy gondolom, hogy fenntartja a csúcs az igazi európai értékeket, és tulajdonképpen az Egyesült Királyság által felvetett kérdéseknek eleget tesz. Tehát az álláspontok közelítenek egymáshoz, az eredmény kielégítő, kiegyensúlyozott és elfogadható. Ami szerintem döntő fontosságú ebben a kérdésben az az, hogy az Európai Unió, ami természetesen semmiképpen nem szabad, hogy beavatkozzon a brit nép szuverén döntésébe, hiszen ők saját maguk döntenek arról, hogy maradnak vagy távoznak az Európai Unióból, egyértelmű kell, hogy legyen ugyanakkor az EU álláspontja arról, hogyha a kiválás mellett döntenek, akkor ennek visszafordíthatatlan következményei lesznek. Nagyon fontos, hogy a brit választópolgárok és egyébként az európai polgárok is megértsék, hogy vannak előnyök és hátrányok, vannak jó és rossz dolgok, pozitívumok és negatívumok az unióhoz való tartozás esetében. Egyértelmű tehát, hogy nincs egy második tárgyaló forduló, és be kell látni, hogy melyek egy tagállam kilépésének a következményei. Ez kulcsfontosságú, ez alapján pedig úgy gondolom, hogy a brit nép döntése, ahogyan a más európai nép döntése is adott esetben szabad és szuverén döntés lesz. Köszönöm szépen. Most pedig a Catch the Eye következik. 14-en jelentkeztek eddig. Azt hiszem, hogy körülbelül 10 kollégát fogunk tudni meghallgatni, ha az órára tekintek. Kérnék mindenkit, hogy egy percben szólaljon fel, akkor talán másokat is meghallgathatunk. Először is Merőd McGuinness egy percben. Thank you, Madam Köszönöm szépen, elnök asszony a tanács ülés a migrációt is szóba ejtette, de itt végül is elsősorban az Egyesült Királyság népszavazásáról beszélünk, de én a migrációról szeretnék beszélni, hiszen ez kapcsolódik az Egyesült királyság beli fejleményekhez és a szavazás esetleges kimeneteléhez is. Az, egyes, az Európai Uniót, hogyha összehasonlítjuk Törökországgal, Libanonnal és a szomszédos országokkal, azt látjuk, hogy ők sok ígéretet kaptak támogatásra, de nem kapták ezt meg, pedig nagyon sok menekültet befogadtak. Negativitás alakul ki az Európai Unióval kapcsolatosan a közvélemény szemében. Nem szabad beavatkoznunk az Egyesült Királyság döntésébe, de a véleményünket kifejthetjük. Az Egyesült Királysággal szomszédos országból jöttem, Írországból nekünk vannak érdekeink az eredményekkel kapcsolatosan. Persze, mi az Egyesült Királyságot inkább az unión belül szeretnénk látni. Nikola Kap- Köszönöm, Nikola Caputo a következő hozzászóló egy percben. Köszönöm, elnök. Nos, a migráns válságra reagálva a tanács szívesen elfogadta a NATO felajánlását, miszerint ők majd felügyelik az égei tengert. Éppen ezért látjuk, hogy milyen fontos a Frontex és a NATO együttműködése a cselekvési terv végrehajtásában. A globális stratégiai prioritásokkal csökkenthető a migráns áradat, a országból érkezők számát csökkenteni kell, ehhez azonban extra erőfeszítéseket kell tenni a cselekvési tervben foglaltak végrehajtása érdekében. Meg kell ketőznünk az erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy ez valóban sikerrel járon. A márciusi csúcs ilyen tekintetben valóban ö, ö, meghatározó lesz. A brexit kapcsolatban pedig az Egyesült Királyság kilépése az Unióból végzetes következményekkel járna a brit gazdaság és az EU számára, és éppen ezért mindentünk telhetőt meg kell meg kell tenni annak érdekében, hogy az Egyesült Királyságot bent tartsuk Európában. Több Európa a, hozhatja Európa számára a megoldást. Notis Marias úr egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A törökök ezrével küldik továbbra is a menekülteket Görögországba, miközben Macedónia lezárta a határait. Nagyon könnyen előfordulhat, hogy egy, egy ilyen dahai lágerszerű lágeré válik egész görög ország. Egy haláltábor alakulhat ki Görögország területén, hogyha itt fölhalmozódnak a menekültek. Mindösszesen 400 ember telepítettek át az eddigi tervek szerint, miközben az az igazság, hogy Görögországba azért jönnek, mert szeretnének tovább menni, nyugatabbra, főként Németország felé, Bulgárián keresztül. Az egyetlen megoldás az, hogyha Görögország kilép a Schengeni övezetből, így ugyanis bevetheti a katonaságot, illetve főként a haditengerészetet a tengeri határok felügyelete érdekében. A Dublin 3 végrehajtása közrend szempontjából Görögországban nem megoldás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Isztász Kumbilbao Barandika következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony pártom már a 30-as évek óta támogatja az európai projektet, éppen ezért kell kifejeznünk ma aggodalmunkat egy olyan megállapodás miatt, amely lassítja a föderális Európa felépítését, az európai állampolgárságot gyengíti, és homályosan hajtja végre a tárgyalásokat. A parlamentnek lehetősége van még arra, hogy javít egy olyan dokumentumon, amit inkább azért írtak, hogy Cameron belpolitikai problémáit megoldja az európai problémák helyett Brüsszel megint egy nemzeti viták színterévé vált, és ez az európai meggyőződés az, amelyet más tagállamok is osztanak. Éppen ezért talán jobb lenne, hogyha Brexit helyett másról beszélnünk, hiszen vannak, akik továbbra is küzdenek az unióban való maradásért. Tehát a az állam nélküli nemzetek is részt kívánunk venni ebben a döntésben, és a flamandok, katalánok, baszkok, a skótokhoz hasonlóan szintén élni kívánok ezzel a joggal, teljes körű joggal. Tányá González Pényász egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák, ma, most a hétvégén arra ébredtünk, hogy született egy megállapodás az Egyesült Királysággal, ami nagyon sok mindent elárul arról az Európáról, amit építünk, és amit a válság elején már hallhattunk, az most valóságá vált a mozgástér, amelyet megtagadnak a dél-európai országoktól, ezt fenyegetések árán megadják más országoknak, és így elvész a méltányosság elveből, az európai projektből. Azok a feltételek, amelyeket elfogadott az Európai Tanács, csak súlyosbítják az egyensúly hiányát, a különbségeket az állampolgárok között is. 180 ezer spanyol állampolgár él az Egyesült Királyságban, ők másodrangú európai polgárokká válnak, olyan személyekről van szó, akik ott dolgoznak és hozzájárulnak az állam fenntartásához. Szeretnénk ezért elutasítani egy ilyen önkényes megállapodást, amely ellentmond a szerződés 45 és 46-os cikkének. Ez ugyanis megkülönbözteti a tagállamokat, anélkül, hogy, hogy tárgyalásokba lehetne bocsátkoznunk. Köszönöm szépen. Balcó úr következik. Elnök asszony, <clears throat> köszönöm a szót. Idézek a csúcson elfogadott dokumentumból. Egyesült Királyság és az Unió kapcsolata tagállami szuverenitás. A tagállamok tudomásul veszik, hogy az Egyesült Királyság nem elkötelezett az Európai Unióba való fokozottabb politikai integrálódás mellett be fogják épteni a szerződésekbe azok következő módostásakor hogy egyértelmű legyen az európa népei közötti mindszorosabb egységre vonatkozó hivatkozások az egyesült királyságra nem vonatkoznak. ez nagyon lényeges kitétel és nem csak szimbolikus jelentősége van a későbbi jogalkotáskor mindazok a jogszabályok amelyek a szorosabb integráció irányába mutatnak az egyesült királyságra nem érvényesek. ez azonban fölveti a diszkrimináció kérdését ami európai érték. meg kell adni a többi ország számára is amely a lazább együttműködésben érdekelt ugyanezt a lehetőséget a szerződésekben. bzom benne hogy a magyar kormány minél hamarabb él ezzel a lehetőséggel. köszönöm. Sogor Csaba következik egy percben. Er, er ha itt van a teremben. Ah, It's evident that far from being the... Az világos, hogy eh, egyáltalán nem diplomáciai siker a Brexit kapcsán hozott megállapodás az alapvetően az aggodalmak megnyugtatását szolgálja, és egy tagállam igényét veszi csak figyelembe. Az új tagállamokat is érinti ez a megállapodás. Persze egy Egyesült Királyságnak jobb az unión belül, mint kívül, de azt láthatjuk, hogy a ga- különböző gazdasági és biztonsági kihívásoknak a globalizált világban együtt egy hatékonyabb unióban tudunk megfelelni, nem tagállamunként, Ugyanakkor oda kell figyelni arra, hogy ez ne nyissa meg a lehetőséget a tagállamok számára, hogy rövidebb, hosszabb távú problémákra kiskapukkal adjanunk választ. Köszönöm szépen, Juan Fernando López Aguilar egy percben az európai tanács következtetései egy kész tény elé álltanak bennünket. ez egy olyan alkalom amikor azt láthatjuk hogy egy megállapodás hogyan lehet jobb mint az hogyha nem állapodunk meg de igazából nem eh, erről van itt szó ebben a vitában majd Nagy-Britanniában a parlament vagy a saját pártja felelősségre vonja a Cameront. Végeredményben a brit nép a népszavazás során majd június 23-án mi azért vagyunk itt, hogy biztosítsuk, hogy az Európai Bizottság az európai jogot tiszteletben tartja a mm, tanácsi következtetések végrehajtása során és garantálni kell, hogy nem sérül az emberek szabad mozgáshoz való joga, ami szerepel a szerződésekben, és a bevándorlók, az európai állampolgárok ne legyenek, ne váljanak bevándorlóvá jog fosztott emberekké az Egyesült Királyságban, és a tanácsi következtetéseknek érvényesülniük kell a menekült válsága kapcsolatban, mert még mindig égbe kiáltóan sérülnek ezek a, ezek a következtetések, és az áthelyezésekre még mindig nem került sor. Köszönöm szépen. Tomasić képviselő egy percben. Izjava koje su uslijedile nakon sastanka. Köszönöm szépen. Azok a kijelentések, amelyek a tárgyalásokat követték, elgondolkodtattak minket. Úgy tűnt, hogy mind a két fél elégedett a megállapodással. Viszont a brit állampolgárok reakciói arra mutatnak, hogy sokan vannak még, akiknek ez nem felel meg hogyha az Egyesült Királyság az EU-ban marad is, a közösség reformra szorul. A föderális modell, amelyet sürgetnek vezetőink közül sokan, itt a házban is, elavult, és a modern időkhöz nem alkalmazkodott. Nagyobb decentralizációra van szükség európai és nemzeti szinten is. Ne csapjuk be magunkat, hogyha az Egyesült Királyság az EU tagja marad, ez nem fogja elhallgattatni azt a sok millió britet, aki a közösséget kritizálja. Viszont, hogyha az Egyesült az sem fogja elhallgattatni azokat, akik komoly reformokat sürgetnek. Egy percben, Kuntis eh, úr. Το ότι η πολιτική της Κομισιόν είναι υποκριτική. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Bizottság politikája egész egyszerűen tartalatlan migráns ügyben ez egy, ez egy lehetetlen mondjuk, mutató magatartás. Nem tudnak választ adni erre a kívásra. Az európai intézmények megszülti intézkedéseket erőltetnek Görögországra. Most akkor képesek megoldani egy problémát? Enklávékba zárják a, a határon a menekülteket, és további egy milliót fognak egy ilyen enklávéban ö, elszigetelni. Mit akarnak tenni? A Dublini szabályokat akarják ismét működésbe léptetni? A görög kormány beleegyezésével a NATO felügyeli az európai vizeket, ez csak tovább rontja majd a helyzetet, hiszen arra kényszerítenek majd bennünket, hogy egy igazi geopolitikai átalakulást nyeljünk le. Most akkor tudnak segíteni, vagy Görögországon, vagy sem, úgy tűnik, hogy van, amit, tud, van, amit lehet, van, amit nem. Az persze attól függ, hogy milyen Európát szeretnénk. Konstantinos Papadakis. Konstantinos Papadakis egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Nos, ne átassuk magunkat. A tanácsi zárónyilatkozat végrehajtása miatt van most az, hogy menekültek ezrei szorultak enklávéba Görögországban. Újabb ajánlásokat fogadtak el, amelyek újabb változásokat hoznak majd határellenőrzést, bevezethetik a határok lezárását, újabb kerítéseket emelnek, és majd a tagállamok szabadon válogatnak a menekültekből, hogyha olcsó munkaerőt akarnak, és a, a, a NATO Görögország szuverenitását veszélyezteti azzal, hogy a görög vizeket felügyeli. Ezt teszi az EU, ezt teszi a NATO. Mi görögök, a görög nép nem maradhat örökre láncban, ez egy komoly veszély, a rasszistákkal, fasisztákkal szemben fel kell venni a harcot annak érdekében, hogy eljuthassanak a menekültek oda, ahova indultak, ahova tartanak. Maria Spiraki, für... Maria Spiraki egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! Alelnök úr, a közös fellépés kell, hogy legyen a vezérlő csillagunk. A közös erőfeszítések segíthetnek csak rajtunk. Most az erőltetett áthelyezéssel kapcsolatosan most a bizottság azt mondja, hogy aki ezt nem teszi meg, azt büntetni fogják hogy például nem kapnak strukturális támogatásokat azok az országok, amelyek nem teszik meg, nem eh, végzik el a kötelezettségeiket. Magyarországra gondolok például. Az ilyen országokat magukra hagyjuk, és a nemzetközi jogot megsértjük. És egy olyan ország, mint Törökország a nemzetközi jogot sértetlenül megszegheti. Brennan képviselő következik most. Um, Köszönöm. Azt hiszem, nem vagyok az egyetlen, aki a Demokrata Unionista párt álláspontja miatt aggódik észak irországban hiszen az unión belül maradását, vagyis ütkeresenek ellenzik, tehát unionista egységpárt, de akkor, hogyha az Egyesült Királyság lép az Európai Unióból, akkor egy további népszavazást kell majd fognak kiírni Skóciában, és ha Skócia kilép, akkor az Egyesült Királyság egyáltalán nem lesz egyesült. Nem lesz maga a Union Jack, a zászló sem, hiszen a Szent András zászló nélkül nincs Union Jack. Ezért kérem a Demokrata Unionista Pártot, hogy gondolják újra az álláspontjukat hogyan lehetnek unionisták egységpártiak, hogyha magát az Egyesült Királyságot, az Unió próbálják tönkretenni, változtassanak az álláspontokon, kérem. Köszönöm, Morvai asszony. Ein Geschäftsordnungspunkt? Ügyrendi pontban. Igen, ügyrendi kérdést szeretnék feltenni. A spontán felszállalásokhoz a délután legelején feliratkoztam. Nem tudom, mi alapján választották ki a felszólalókat. A másik dolog, hogy mi történne ebben a teremben, hogyha mondjuk a 750 valahányból több mint 50-en itt lennének egyszer, ráadásul a pedig tényleg szeretne szólni és megjelenik, az meg nem szólalhat fel. Köszönöm. Morvai asszony, a Catch the eye a helyzet az, hogy megpróbálunk a lehető legtöbb képviselőt meghallgatni, de némileg arányosságot kell tisztelben tartanunk a kisebb és nagyobb frakciók között. A nagyobb frakciók közül három, a kisebb frakciók közül kettő képviselőt hallgattunk meg, és a független képviselők részéről az ön kollégája is szót kapott, és még egy független képviselő. Azt hiszem, hiszem, hogy ebben a helyzetben ez így érthető. Ön volt a harmadik, aki a független képviselők között jelentkezett a KCI-ban. Két másik kollégát meghallgattam, úgyhogy azt hiszem az arányosságot tiszteletben tartottam itt a plenárison. Köszönöm szépen, most pedig Dombrovskis biztos úré a szó, hogy a bizottság nevében lezárja ezt a témát. Uh, thank you, uh, Madam Chair. Honorable... Köszönöm szépen. Tisztelt uh elnök asszony, tisztelt képviselők! Az állam és kormányfők Cameron miniszterelnök javaslatait figyelembe véve egy dílt fogadtak el a csúcs találkozón. Ahogy Juncker elnök is mond, e, e, elmondta, amennyiben igennel szavaznak a britek, azonnal javaslatot terjeszt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz az Európai Bizottság azért annak érdekében, hogy ezt a dílt átültessék a gyakorlatba. Ami a migrációs válságot illeti, éjjel, egy nappal lett éve dolgozunk a migrációs válság megoldásán. Azt gondoljuk, hogy csak európai megoldásról lehet szó. A tagállamoknak együtt kell működniük, és végre kell hajtaniuk az eddig elfogadott egyezményeket. Így tehát Láthatunk már első pozitív jeleket a külső határok védelmének jobb menedzsmentjével kapcsolatban, a hotspotok létrehozásával kapcsolatban az Európai Bizottság többi, további intézkedéseken dolgozik, hogy javítsa a helyzetet a lehető legrövidebb időn belül. A külső partnereinkkel való együttműködés is ugyanilyen fontos. Törökországgal és az, e- a Törökország és az európai vezetők közötti március 7-i találkozó is erről fog szól. Koordinált választ kívánunk tehát előkészíteni a migrációs válságra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt Dombrovskis biztos. Most pedig ezzel ezt a vitát lesz.